Uh, good afternoon, everybody. Köszöntök mindenkit. Most már megvan itt az az eszköz a kezemben, amivel megnyithatom az ülést, úgyhogy azt javaslom, kezdjük el a délutáni ülést, tisztelt kollégák. A Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottság ülését először is az eh, európai eh, nyomozási határozatról lesz szó, azt követően a magyarországi helyzetről vitázunk François Le Bail jelenlétében, aki az eh, igazságügyi főigazgatóság igazgatója, és végezetül az EU alapjogi ügynökségének 2007-től 12-ig tartó többéves keretéről fogunk beszélni. A bizottságunk elnöke nem tudott eljönni a ma délutáni ülésünkre, úgyhogy én fogok elnökölni a délután folyamán, de szeretném tudatni önökkel, hogy magyar kollégák, kollégaként, a LIBE tagjaként a vitáról, a későbbi vita, vita során át fogom adni a szót az elnöki tisztet Sophie Intfeldnek, hogy én is hozzászóljak majd a vitában, ha remélhetőleg ezzel, nem, ezzel egyetértenek önök is. És akkor kezdjük az első napi rendi pontunkkal, ez pedig a büntetőgyekben kibocsátott európai nyomozási határozat. Ez rendkívül fontos kérdéshez kötődik arról, hogy hogyan kellene a kölcsönös elismerésnek működnie, különböző jogrendi és jogi hagyományokkal bíró országok között, már ami ugye a büntetőeljárásokat illeti. Egy részleges közös megközelítést elfogadott a tanács korábban tavaly júniusban, és általános megközelítés decemberben. Az előadó Melu úr fogja ismertetni ezt a javaslatot, és a módosítások benyújtásának határideje január 31-én délután 15, délután 5 óra. Melu úr parancsolni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az igazság az, hogy ez egy rendkívül fontos jelentés, amelyről itt beszélünk, és rendkívül vitás jelentés is hiszen az európai folyamatok elmétése ugye megnyitotta a határokat és lehetővé tette a polgárok, illetve az áruk szabad mozgását, ugyanakkor másfelől az igazságszolgáltatás, mint dimenzió, ez ugye a tagállamok joga. Ebből a szempontból csorbát szenvedett, ami a hatékonyságot illeti, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a rendőri szervezetek, a nyomozó, nyomozati szervezetek az ügyészségek nem lépik át a határokat ahhoz, hogy egy másik tagállam területén is aktívak legyenek. Tehát mindennek ellenére gondoskodnunk kell arról, hogy az európai térség valóban az igazság térsége, ahol az igazság érvényesül. A polgárok, illetve az áruk szabad mozgásának fokozódása nem jelentheti azt, hogy a bűnözés önmagában is nagyobb méreteket ölt. Éppen ezért ez egy komoly kihívást jelent ez a kezdeményezés. Biztosítanunk kell egyfelől, hogy a büntető, a bűnügyi nyomozás hatékony az Európai Unióban, ugyanakkor nem szabad veszélyeztetnünk az igazságszolgáltatás, mert ez a tagállamok szuverenitásába tartozik. Tiszteletben kell tartanunk a különböző jogrendeket, a különböző igazságügyi rendszereket. Meg kell jegyezzem, elnök asszony, tisztelt kollégák, hogy azok módosító indítványok, amelyeket javaslok, Ezek figyelembe veszik azon aggályokat, amelyeket hallhattunk, és remélhetőleg így ezeken túl is tudunk lépni. Megjegyezzem, hogy átvettem azt, ami konvergensnek bizonyult, és a javaslatok nagy része ilyen, és a javaslatok nagy részét olyan kollégák nyújtották be, akik különböző tagállamokból származnak, és olyan kollégák is itt a bizottságban, akik, akik számára nagyon fontos volt ez a kezdeményezés. Éppen ezért ugye meg kell értenünk, ezt főleg azok irányában mondom, akiknek nem nyílt lehetőségük arra, hogy elolvassák ezt a javaslatot. Ez a nyomozási határozat egy olyan határozat, amelyet egy igazságügyi hatóság, egy tagállam illetékes hatósága bocsát ki, annak érdekében, hogy egy másik tagállamban bizonyos nyomozási cselekmények, bűnügyi nyomozási cselekmények végrehajthatóak legyenek a kölcsönös elismerés elvére építve. Megkíséreltem azt, nem tudom, hogy ez sikerült-e, de minden esetre tettem egy kísérletet arra, hogy ezen nagyon fontos alapelv, a kölcsönös a elismerés alapelve érvényesülhessen, és ne ütközzön a különböző alkotmányos, illetve jogrendi eltérésekbe, mert ezek ellehetetlenítenék végeredményben ezt a javaslatot. És végeredményben, ugye korábban többen aggályokat fejezték ki ezzel kapcsolatban, az a célunk, hogy minden egyes tagállamban egy bírói szerv az, amely fellép. Azt hiszem, hogy így sikerült túllépnünk ezen a vitán. Egy rendőri hatóság például ugye egy másik tagállamban kiadhat egy határozatot, hogy ennek értelmében bizonyíték gyűjtésre kerüljön sor. Ha ez megtörténik, akkor mindig egy bírói, egy igazságügyi szerv kell, hogy fellépjen. Másfelől pedig meghatározzuk a visszautasítás feltételeit is. Itt gyakorlatilag védjük a tagállamokat, hogy a saját alkotmányuk, a saját jogrendjük ne szenvedjen csorbát. Meghatároztam azt, ami ugye a büntetőjogban paradigma jellegű, és ezt tudják azok, akik értenek ehhez a kérdéskörhöz, ez a nevis idem elve. Biztosítjuk az Európai Unióban ezt az alapelvet, ennek az érvényesülését, és a visszatasítás egy másik feltétele lehet, hogy egy tagállam ne tegyen eleget az, az számára megfogalmazott felkérésnek, hogyha a tények nem minősülnek jogellenesnek egy adott tagállamban. Hogyha egy bűncselekmény nem minősül annak egy másik tagállamban, akkor az érintett tagállam visszautasíthatja a nyomozati felkérést. Ugyanígy amikor a területiség elve merül fel, amikor egy bűncselekményt a végrehajtás szerinti tagállamban követtek el. Az a tagállam, amelyhez a felkérést intézték, a területiség elvére hivatkozhat hogyha az adott tagállamon követték el a bűncselekményt, akkor nem mondhat nemet a felkérő tagállamnak, hiszen az ő területén került sor a bűncselekmény elkövetésére különböző kollégák, az északi tagállamokból érkezett kollégák például kifejezték aggájaikat ezzel kapcsolatban, hiszen vannak szabályok, amelyek a szólásszabadságot vagy a sajtószabadságot korlátozzák, és olyan országokban, mint például Svédország, ezen előírások rendkívül konkrétak. Erre vonatkozóan is ugye felmerült, ez is felmerült a vita során vagy például amikor az alapjogok sérülnek, az alapjogi kartában lefektetett jogok, vagy az emberi jogok egyezménye. Előfordultak esetek, amikor a bíróság nem hatalmazta fel, nem adta meg a felhatalmazást. Ezek is lehetnek olyan okok, amelyek alapján a felkérést el lehet utasítani. Biztosítani kell a jogszabályok betartását a különböző tagállamokban. És, elnök asszony, végezetül szeretnék még arra is kitérni, hogy meghatározunk bizonyos határidőket hiszen ha nem szabunk határidőket, akkor gyakorlatilag a jog nem érvényesül, és egy bűnügyi nyomozás esetében nagyon hátrányosan érintheti a nyomozást, hogyha a bizonyíték gyűjtés szempontjából nem határozunk meg egy konkrét észszerű időtartamot. Mindannyian tudnánk példákat felsorakoztatni a határon átnyúló bűncselekmények területén, amikor a határidők hiánya megnehezíti vagy megakadályozza a nyomozást és a bűnügyi nyomozás gyakorlatilag ellehetetlenedik az ilyen esetekben. Éppen ezért meg kell, hoz, meg kell határozni a határidőket. 30 napban szabtuk ezt meg a felkérés beérkezésétől kezdve, ugyanakkor az az ország, amely a felkérést megkapja, nagyon fontos, hogy bármilyen késedelmet indokoljon. Ennyi lenne, elnök asszony, de nagyon érdekelne a többi kollega véleménye, a különböző képviselőcsoportok, illetve az árnyékjelentéstevők, a bizottság, a tanács véleménye, hogy tető alá hozhassuk ezt a javaslatot, ami rendkívül fontos a bűnügyi nyomozás szempontjából az egész Unióban. Köszönöm. Thank you, Mr. Malo. Köszönöm, Malo úr. Mielőtt megadnám a szót a többieknek, a tanácsot és a bizottságot kérdezem, hogy szólni akarnak-e. Tanács. Köszönöm, elnök asszony. Mint ahogy ön említette, a decemberi tanácsülésen sikerült megállapodásra jutnunk, meghatároznunk a megközelítést, és Türelmetlenül várjuk a tárgyalások kezdetét. Most kaptuk meg tegnap a raportőrnek a jelentés tervezetét. Első ránézésre elfogadhatónak látszik, de nyilvánvalóan vannak benne olyan elemek, amelyekről a tanácsban is vita volt. Említette például a raportőr a proporcionalitás tesztet, E, itt e, arról van szó, hogy egy ilyen nyomozási határozat e, kibocsátása csak akkor képzelhető el, hogyha az arányos. Erről volt szó tehát decemberben a tanácson is. Emellett a jogorvoslati lehetőségek kérdése, ami még fontos, és teljesen egyértelmű, hogy Egyéb témákkal kapcsolatban is lesz még munkánk, a raportőr is említette az igazságszolgáltatási hatóságok részvételét. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amit majd jobban körül kell járni. Emellett beszélnünk kell a Nebiszin idemelvről is, illetve az ez alapján megtagadott határozatokról. Tehát a tanács meg fogja vizsgálni ezt a jelentést, és a közeljövőben elkezdjük a tárgyalásokat. Köszönöm. Az Európai Bizottság kíván szólni? Köszönöm, elnök asszony a bizottság nevében engedjék meg, hogy megköszönjem a raportőrnek a munkáját, és csak úgy, mint a tanács, mi is gratulálunk ehhez a jelentéshez, amely szerintünk is kiváló alapot teremt a két intézmény között a tárgyalásra ebben az együttdöntési eljárásban. Meló úr véleményét osztjuk azzal kapcsolatban, hogy Fontos eh, ez a határozat eh, a bűnügyi együttműködés megerősítése szempontjából, és így sikerül majd kialakítani az igazi európai közös eh, igazságügyi térséget, így tudunk a szervezett bűnözésre hatékonyan reagálni. Ez az igazságügyi térség kölcsönös bizalmon és kölcsönös elismerésen alapul. Ez az igazságügyi együttműködés alapja a tagállamaink között. A bizonyítékok megszerzésének megkönnyítése szintén fontos erről is beszélt a raportőr, ahhoz, hogy a büntető eljárás gondok nélkül le futhasson. Egyre szorosabban együtt kell működnie az ügyészeknek, az államhatárokon átnyúlóan, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és segítsék az áldozatokat. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai nyomozó, nyomozási határozat egy modern és hasznos eszköz, erről beszélt a raportőr is, az együttműködés Eh, érdekében. Az együttműködés pedig a lehető legszorosabb eh, kell, hogy legyen, eh, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi büntetőügyi együttműködés az a tagállamoknak a szuverenitásán alapszik, eh, szuverén módon döntik el, hogy együttműködnek-e vagy sem, de mivel eh, a mi tagállamaink eh, közös értékeket és közös igazságszolgáltatási, valamint alapjogi értékeket is vallanak, fontos, hogy kialakuljon egy megbízható jogrendszer a lehető legkisebb formalitással legyenek elismerhetőek a különböző dokumentumok. Természetesen figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani az eljárási jogokat, illetve a vádlottak jogait is. Vannak bizonyos vizsgálati rendelkezések, ez a negyedik fejezetben, ezek a negyedik fejezetben találhatók, olyan modern eh, eh, tételek szerepelnek ott, eh, mint például a bankszámla információ. Az Európai Bizottság szintén osztja a raportőr véleményét azzal kapcsolatban, hogy a vádlottak jogait figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani, és ezt ennek a határozatnak, ennek az eszköznek is tiszteletben kell tartania. be kell tartani a szokásos hivatali utat, tiszteletben kell tartani a védőügyvédhez való fordulás jogát. Az Európai Bizottság eh, mindig is rendelkezésére áll a tanácsnak és a parlamentnek, hogy eh, megtaláljuk azt az egyensúlyi helyzetet, amely révén tényleg kialakulhat ez a közös igazságügyi térség. Köszönöm szépen, most pedig képviselőtársamhoz fordulok, és megnyitom, megadom a szót. Hatan vannak a listán, Kocsata, Albrecht, Brons, Kuelho, Voss és Nedfeld képviselők. Kracsata úr az első a sorban. Köszönöm. Tekintettel arra a jelentése, melyben egyes kérdéseket felvetett képviselőtársam, vannak olyanok is körünkben, mint Albrecht úr, meg jó magam is, akiket aggaszt az, hogy egy sor garancia, különösen azok, amelyek az állampolgárok jogait védik, ezeket feltétlenül meg kell őriznünk, hiszen ez a legfontosabb betülete ennek a kérdéskörnek. Ami az európai nyomozási határozat illeti, azt a véleményt valljuk, hogy egy szükségszerű intézkedés, mindenképpen helyén való tehát, hogy a tanács ezzel a javaslattal előállt. Az is nyilvánvaló, hogy nagyon sok bűncselekmény nem nyomozható, illetve nem lehet eljárást indítani azért, ellenük azért, mert nem megfelelő az együttműködés az egyes tagállamokban a rendőri erők és a bíróságok között. Ezért fontos ez az új, teljesen új jogi felállás és eszközrendszer, ahogy már a képviselő is taglalta azt, melynek alapja a kölcsönös elismerés minden tagállam elfogadja a másik tagállam által kifejtett tevékenységet, vagy azok helyességét elfogadja, és célszerűséget elfogadja. Lehet, hogy e- a kezdet, kezdetén túl messzire mentünk. A tanácsi dokumentum érrendszere nem feltétlenül garantálja azonban az állampolgári jogok érvényesülését minden helyzetben beleértve ezek közé az alapjogokat. Hisz jól tudjuk, hogy e- ezek a jogok nem feltétlenül egyformák tagállamok szerte, nem megnézzük, hogy mi történt Magyarországon például. Ez a helyzet problémás, problémákat vethet fel abban a tekintetben, hogy az európai értékek miképpen érvényesülhetnek, és mennyiben lehet egységes értékeket vallani. Például Magyarországról érkezne egy nyomozási határozat, amely nyilvánvalóan megsérti az Európai Uniós állampolgárok alapjogát, vagy akár más tagállamok polgárnak alapjogát, akkor ez nagyon nehéz helyzetbe hozna a jogalkalmazót. Tehát Melle úr hozzátett néhány pontot mindehez, de javítható volna tovább ez a rendszer elejétől fogva ő, ugye úgy, rend, úgy rendelkezik a határozat, hogy egy bíróság adhatja ki ezt a határozatot, tehát nem lehet megengedni mondjuk egy, egy rendőrtiszt, egyik állam, tagállam rendőrtisztje, egy másik tagállam rendőrtisztjétől kérjen ilyen segítséget, anélkül, hogy bekapcsolódna mindebbe a bíróság. Ha ez így lenne, akkor, akkor az bizony rendőrállami intézkedés volna, és nem bíróságok közötti együttműködés és többek között az európai állampolgárok alapjogát is sértené. Én értelemben, tehát feltétlenül egy bíró kell felülvizsgálja a nyomozati határozatra vonatkozó kérelmet. Aztán ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, ki is hajtja végre voltak éppen a határozatot. Például, amennyiben, hogy mi történik, hogyha az illető cselekmény a címzett, a, nyom, a határozott címet országában nem minősül bűncselekménynek. Még a kérelmező országban igen. Akkor a nemzetközi jog érvényesül? Nem. Nyilvánvalóan a tagállam törvénye, illetve a jogállamiság alapelvei, erről pedig egy bíró kell, hogy döntsön, felülvizsgálva azt is, hogy ö, helytálló-e a határozat, ezen kritériumnak megfelele. Senki más nem dönthet erre, erről, hiszen ellenkező esetben a politikai érdek és a hatóságok túllépnek hatáskörükön, ha maguk szakállára döntenek erről. Fontos tehát, hogy védel, megfelelő védelmet és garanciát kapjon a vizsgálat alanyainak, tehát a vádlottaknak a, a joga is. Ha az is egy kérdés, amelyel foglalkoznak, hogy mi van, hogyha valaki elutasítja a határozatot. Tehát ha mondjuk egy magyar állampolgár, vagy olasz, vagy, vagy brit állampolgár az alanya a határozatnak, sok esetben nehéz volna a valóságos helyzetben érvényesíteni egy nyomozási határozatot. A, az ügyvédi segítségnyújtás joga a bíróság illető egyenlőség joga kapcsán nagyon sok ö, problémás, a végrehajtásnak problémás ö, vetületei lehetnek. Elméletileg tehát támogatom ezt a rendszert, és feltétlenül fontosnak tartom, hogy a bíróságok, a bíró ö, döntsön ebben, és fontos, hogy fellépjünk a nemzetközi bűncselekményekkel szemben, ám vannak olyan szabályok és olyan jogok, amelyek sérthetetlenek, csorbíthatatlanok, és ezeket feltétlenül garantálnunk kell. Feltétlenül szeretnénk, hogyha a teljes együttműködés alakulna ki e tekintetben. Üdvözöljük a tanács javaslatát, fontosnak tartjuk tűzött célt és annak megvalósítását, elismerjük a, a jelentéstevő kiváló munkáját, ám rá kell mutassunk, hogy az alapjogokat és az alap érintő nagyon komoly kérdéseket vet fel mindez. Albrecht úr következik. Um. Köszönöm, elnök azt inkább németre váltok, mondja az előadó. Először is köszönöm az előadónak, Mélu úrnak ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ez valóban egy nagyon jelentős és fontos lépés. Az is jó, hogy most tudunk erről vitázni, hiszen a tanács hamarosan megállapodik, és azt hiszem, hogy az parlamentnek is egy egységes álláspontot kell kialakítania, hogy így jelezzük a tanács felé azt, hogy a mi álláspontunk merre mutat. Még egyszer megemlíteném azt, hogy jónak tartom azt, hogy azon kérdések, amelyekről már hallhattunk, ugye az arányosság, a nebis idem elve, valamint a területiség elve, hogy ezeket a jelentésben figyelembe veszi az előadó. Ezt nagyon helyesnek tartom. És talán még néhány észrevitelt tennék arról, hogy miről kellene még beszélnünk, Rocsetta úr. Ezeket, ezekből néhányat már megemlített. Úgy gondolom, hogy különös tekintettel az arányosság elvével, arányosság elvénél illetve az alapjogoknál minden bizonyal még ki kell egészítenünk ezen pontokat. Továbbra is fontosnak tartom, hogy beillesszük ide egy olyan bekezdést, amelyben a kisebb védségekről beszélünk, a kisebb horderejű bűncselekményekről, amelyek talán nem kellene, hogy szerepeljenek ebben a csomagban hiszen még mindig az a problémánk, és megítélésem szerint ez egy általános probléma, amelyet itt többször érintettünk, hogy a kölcsönös elismerés és a közös minimális standardok tekintetében nem egyidejűleg lépünk. Éppen ezért koncentrálnunk kellene egy szűk magra, és például ami az elutasítás okait illeti, ezeket pontosabban körül kellene írnunk. Miért van az, hogy a felkért állam visszautasíthat egy felkérést? Például amikor kisebb bűncselekményekről van szó, minden bizonyal az arányosság elve egy kellő ok kell, hogy legyen. Érdemes lenne még erről vitáznunk. Továbbá fontosnak tartom azt is, hogy a az alapvető jogok szempontjából érzékeny nyomozási cselekményeknél, mint például a telefonbeszélgetések lehallgatása, hogy itt tényleg megfontoljuk azt, hogy itt ezen határozat keretében kell ezt szabályoznunk, vagy nem volna -e érdemes ezt kivenni innen, és más összefüggésben tisztázni. Hiszen amikor ezen intézkedés jogalapjáról van szó, eléggé meg van kötve a kezünk, és nem vagyok biztos abban, hogy ezt itt le tudjuk fedni, és itt tudjuk ezt szabályozni. Tehát a kölcsönös elismerés elve, amikor nem problematikus, nem problematikus a helyzet, és amikor az arányosság elve érvényesül, azt hiszem, hogy ott egyetérthetünk abban, hogy a, erre a nyomozat eljárásra szükségünk van, de azt kérném továbbra is a tagállamoktól és a tanácstól, hogy egyidejűleg állapodjunk meg közös minimum standardokban Szeretném még egyszer azt kérni, hogy itt a parlament is bocsásson ki egy egyértelmű üzenetet, mert ezt a nyomozási határozatot szeretnénk előbbre vinni, ugyanakkor szeretnénk, hogy előrelépjünk a közös minimum standardok úti tervénél is. Például, ami az ügyvédi képviselethez való jogot illeti. Úgy gondolom, hogy a nyomozási határozat szempontjából ez fontos lehet, hiszen az ügyvédek szempontjából is, ha megnézzük például az információ cserét, az információ megosztását, ez egy nagyon fontos kérdés, és a védelem szempontjából is azonos jogokat és lehetőségeket kellene biztosítanunk. Tehát mindenképpen egyensúlyt kellene teremtenünk. Egyelőre azonban szeretnék köszönetet mondani, és számítok további vitára, illetve a közös álláspont kialakítására. Köszönöm. Sorry. Bronze. Thank you. Right. I hope I haven't misunderstood anything, but I think we've been... Remélem semmit nem értettem félre, de ma délután azt eh, hallottuk, hogyha az, eh, ha a vitatott aktus a második országban nem bűncselekmény, akkor a második ország eh, elutasíthatja a nyomozati aktus lefolytatását. Ugyanakkor ez nem így van. A Fogva a letartóztatási határozatnál, mert ott akkor is le, le kell tartóztatni az illető személyt, hogyha a ebben a második EU tagállamban nem bűncselekmény az, amiért az elsőben körözik. Ez szerintem nem teljesen egyértelmű, tehát ha egy puszta gyanú alapján kiadható egy letartóztatási parancs, az első ország nem kérheti a másodiktól, hogy nyomozzák ki, hogy ténylegesen elkövették-e a bűncselekményt. Remélem, hogy mindenki tudta követni az érvelésemet. Nos, én egyébként ellenzem azt, hogy olyan emberek ellen eljárást indítsanak eh, olyan tettekért, amelyek abban az országban nem minősülnek bűncselekménynek. De ez most ebből a szempontból irreleváns. De mindenképpen látok egy ellentmondást eh, eh, abban, hogy egy ember kiadható egy bizonyos bűncselekmény elkövetésének gyanújával, de nyomozási aktus nem folytatható ellene. Remélem, mindenki bírt követni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. szerettem volna kollégám Mélu képviselő által elmondottakat támogatni, már ami az európai igazságügyi térséget illeti. Ugye többen kiáltunk ugye azon elképzelés mellett, hogy Európa nem lehet csak a biztonság Európája, hanem az igazságnak is érvényesülnie kell. És erre vonatkozik az európai nyomozási határozat is. Történtek kisebb előrelépések a különböző területeken, de még sok lép, további lépésre van szükségünk, hogy megerősítsük azt, amiről az Európai Bizottság is joggal mondta azt, hogy ezen folyamat sarokköve, nevezetesen a kölcsönös bizalom. Azt hiszem, hogy Mélú kollega kitűnő munkát végzett, ezért gratulálni szeretnék neki. Úgy gondolom, hogy a jelentése megfelelő irányba mutat, figyelembe véve a különböző aggodalmakat meg kell erősítenünk az együttműködést a büntető ügyekben folytatott együttműködés terén. És a legitimitást is figyelembe kell vegyük, ez ugyanis közvetlenül kapcsolódik az állampolgárok jogainak védelméhez. Ez pedig olyas valami, ami végig vonul ezen a jelentésen. Például utalást tett az Európai Alapjogi Kartára, egyéb kapcsolódó elemekre, és ugye Krocsettor is beszélt erről, kötelező például egy igazságügyi szerv jóváhagyása. Ez azt hiszem, hogy kulcsfontosságú ahhoz, hogy, az, hogy a polgárok jogait kellő módon védjük. Tudjuk mindannyian, hogy az együttdöntési eljárás nagy kötelezettséget hárít az, intézmények, az intézményekre. Köszönöm. Thank you, Mr. Coyle. Köszönöm, Coyle Vasszúri a szó. Örülök annak a nagyra törő jelentéstervezetnek, amelyet a Melo kollégám készített el. Nagyon fontos téma ez. A büntetők jog harmonizáció tekintetében is nagyon fontos lépés ez. Csak kevés időnk volt elő az előkészületekre, úgyhogy a szöveg egészét nem tudtuk mélységében tanulmányozni, ám pozitív megjegyzésekkel ettől függetlenül már most élhetünk. Ezek közül némelyeket már megemlítettek képviselőtársaim. Először is az utalás a különféle jogi és alkotmányos rendelkezésekre, illetve a, a különböző tagállami jogi hagyományokra való hivatkozás helyén való. Fontos ez, és amit Jan Filip az előbb említett, az, hogy a, a szükségesség és arányosság felülvizsgálata az alkalmazásban rendkívül fontos. Ezt a preambulumban is, meg az 5A cikkben is szerepeltetni kell. Nagyon sok európai tagállam ö, bír ilyen alkotmányos arányossági követelménnyel. A végrehajtás tagállamban történő felülvizsgálat feltétlenül szükséges, ugyanakkor a 8 cikk egyes pontjában a szereplők az 5A pontba tehetőek át. A bírói felülvizsgálatot én is szükségesnek tartom. A költségrendezés a 17-es módosítóban szerepel, és ezt helyén valónak tartom. Aztán helyén való az is, amit Jan Philipp Albrecht említett, hogy a, az hogy a szövegbe felvették a nebiszin idem elvét, ugyanakkor lehet, hogy ez egy kicsit túl messzire megy, tehát a 3.17-es vagy a 10-es cikkben való a megtagadás okai taglaló pontok felülvizsgálandóak. Mindenképpen világosan kell látnunk, hogy minden a megtagadást, a végrehajtás megtagadását erősítő pont kiürisítheti az egész rendelkezést, és azt is látunk kell, hogy a tagállamok alkotmányosságát tiszteletben kell tartanunk, tehát ez a visszautasítási jog, amely itt szerepel, lehet, hogy elavultnak minősíthető jogi szempontból, vizsgálnunk kell. Aztán még egy gondolat, a módosítók határedével kapcsolatban. Ez január 31-e volna. Ez talán hosszabb idő, mint a szokásos a jelentéseknél, ám azon el kell gondolkoznunk, hogy egy, a felelő, hogy egy nagyon fontos, átfogó, alapvető jelentőségű kérdés van, számomra nagyon kényes kérdésköröket kíván rendezni. Ennek átgondolásához pedig idő kell. Ezért azt remélem, hogy napirendet üzhetünk még egy eszmecserét, annak érdekében, hogy részleteit is ki tudjuk érlelni ennek a szövegnek, és ezt meg tudjuk egymással beszélni. Úgyhogy szerintem jó volna, hogyha meghosszabbíthatnánk a módosítók benyújtásának határidét. Nagyon hálás volnánk, ha ezt tehetnék. Nénk. Um, Köszönöm, Fossz úr. Utolsó hozzászólás Infelt asszony részéről. Köszönöm, elnök úr. Az árnyék előadó Sarah Latford kért meg, hogy osszam meg néhány gondolatát önökkel. Fel kell olvassam, mert hogy az ő szavai ezek. Üdvözli elveiben ezt a javaslatot, ám ő is azt mondja, nagyon körültekintőek kell legyünk az európai elfogadó parancsban szerzett tapasztalatainkkal, ami alapvetően jó ötletnek bizonyult akkor, tűnt akkor, de több problémát vetett fel a végrehajtása, mint azt gondoltuk az elején hangsúlyozta, hangsúlyozza Latford asszony, hogy a javaslatok javíthatóak volnának, hogyha jobban kidombarajtanánk a vádlottak jogait, gyanúsítottak jogait az eljárásjogi roadmap révén, illetve azzal is, hogyha utalást tennénk az áldozatok jogáról szóló új irányelvre. Szaralatford hangsúlyozza azt is, hogy a végrehajtás megtagadásának indoklása elég széles körű kell legyen, és a kényes intézkedések általánosabb diszkrecionális jogok a tárgyai kell legyenek, és a ö, rejtett nyomozás ö, kérdéskörét is körültekintően meg kell vizsgálnunk ennek a határoznak a végrehajtása kapcsán. Egy nyomozati utasítás, nyomozási határozat kiadásakor val kapcsolatban Latford asszony úgy gondolja, hogy jelentéstevő 22-es módosítóban szereplő gondolata arról szól, hogy a végrehajtó hatóság is bíróság kell legyen. Ez szükségtelen, hiszen világosan szerepel a szövegben, hogy a bíróságok kell, hogy felelősséget vállaljanak a határozat kibocsátásáért már eleve. aztán erősen támogatja a jelentéstevőt abban, hogy tegyük hozzá a szöveghez, hogy az elutasítás klasszikus okait, a nebiszen idem, az emberi jogsértés lehet ilyen, és javaslatokkal állt elő Latford asszony a megfogalmazást illetően is. Aztán végül azt írja, hogy jelentéstevő a 13-as cikket javította a, jog, a jogorvoslat tekintetében, figyelembe véve az európai bizonyíték határozat fennállását, ám ez erősíthető volna például abban, hogyha az ügyvédek is követelhetnék, hogy európai nyomozati határozattal egy időben a bizonyítékokat is átadják nekik, mert arról szó dokumentumokat. Továbbiakat is írt, de nyilvánvalóan majd két oldal megbeszélés során elmondja ezeket a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, mivel többi, több hozzászólás nincs, e napirendi ponthoz most visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Melórnak. Mr. Mel, uh, Crocetta, what would... E, e, mi associo alla proposta già fatta di chiedere un ulteriore... Nos, eh, én azt a javaslatot szeretném eh, támogatni, amit már elhangzott, hogy a módosítók határidejét eh, tolják ki. Azt gondolom, hogy eh, túl korai a határidő. Február 3-at javasolnék, a 31 az túl korai, a harmadika pedig még egy munkahetet adna nekünk csak három napnak tűnik, de valójában egy heti munkát, szinte plusz egy heti munkát jelent. Mello, de szek- Mielőtt visszaadom a szót Mello úrnak, hadd mondjam el önöknek, hogy a titkárság azt mondta, hogy a határidő módosítása az lehetséges, és e-mailben megkapják majd az új határidőt. Most pedig akkor visszadom a szót a raportőrnek. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megjegyezni, hogy örvendek annak a konszenzusnak, amelyet a lényegi kérdések kapcsán megállapíthatok, ugye az elhangzottakból. A tanács és a bizottság is egyetért a lényegi kérdésekben. Egyes kérdéseket ugye felvetett Krocsetta úr. A szöveget ugye kiosztottuk, kevés idő állt rendelkezésre, de ezen aggodalmak tükröződnek a benyújtott módosításokban, amikor azt mondja, hogy egy bírónak kell ezt a határozatot kiadnia. Pontosan annak akarunk véget vetni, hogy egy rendőrségi hatóság legyen az, amely kiadja ezt a határozatot. Tehát mindenképpen egy bírónak be kell avatkoznia az érintett országokban ebbe a folyamatba vagy feltett egy kérdést például azzal kapcsolatban, hogy ki értékeli azt, hogy egy cselekmény bűncselekménynek minősül egy adott országban, vagy máshol nem. Hát ezzel kapcsolatban írunk arról a jelentésben, hogy bűncselekménynek kell, hogy minősüljön a végrehajtás szerinti országban, mert ha ott nem minősül bűncselekménynek, akkor ez az elutasításhoz egy komoly indokot szolgáltat. És akkor nem lehet nyomozati eljárást lefolytatni ebben az országban, hogyha az ottani cselekmények nem minősülnek bűncselekménynek abban az országban. És Krucsetta úr, azt is megjegyezném, hogy a védelem ugye nagyon fontos. Én magam is jogász vagyok, tehát tudom, hogy a vádlottaknak bármilyen jogállam van, alapvető védelmet kell biztosítanunk. A 13-as cikkben is kitérünk erre, egy módosítás is vonatkozik erre, arra, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek nyílnak a gyanúsított személy számára nyílik jogorvoslati lehetőség, és ezzel kapcsolatban azt mondanám Intfeld asszonynak is, amikor ugye arra utal, hogy az ügyvédek kérést fogalmazhatnak meg a négyes módosítás a 13-as cikkre vonatkozóan kitér erre. A kibocsátás szerinti tagállam és a végrehajtás szerinti tagállam, tehát az érintett országok, az érdekelt feleket érdeket felekhez eljutatják a szükséges információt ahhoz, hogy a jogorvoslatnak eleget tegyenek az, előbb, az előző cikkekben foglaltak alapján. Tehát ez meghatározza azt, hogy nem lehet önkényes ez a határozat, és aki jogorvoslathoz kíván fordulni, megteheti ezt, méghozzá úgy, ahogyan azt egy jogállamban megteheti. Ami pedig Albrecht úr javaslatait illeti, köszönöm az észrevételeit, és azt mondom, hogy azt mondhatom, hogy a javaslatban szerepelnek az elutasítás különböző indokai, hogyha egy Németországban egy portugál bíró nyomozást kíván lefolytatni, de a tények ott Németországban nem minősülnek bűncselekménynek, akkor Németország jogszerűen elutasíthatja ezt a felkérést az indokok alapján. Hiszen a jog, az igazságügyi hagyományok ebből a szempontból relevánsak. Nem tudom, hogy jól értettem-e, remélem, hogy nem értettem félre. Itt ez nem jelenti ugye azt, hogy egy ország nem tesz szereget egy bizonyítás felvételi, felvételnek, hogyha abban az országban nem minősül bűncselekménynek a, a, a cselekmény a különböző országok elutasíthatják ezen hagyományokat a saját jogrendjük alapján. Például Portugál nem ad ki állampolgárt akkor, hogyha a bűncselekményt egy adott országban halálbüntetéssel sújtják. Lehet, hogy ez Angliában, például Nagy-Britanniában bűncselekménynek minősül, vagy az Egyesült Államokban, ami ugye nem tartozik a hatályba, hiszen nem Európai Uniós tagállam, de ha egy adott országban a halálbüntetést alkalmazzák, akkor Portugália nem adhatja ki az érintett szemét. Erre utalok akkor, amikor azt mondom, hogy különböző hagyományok léteznek, és ezeket figyelembe kell venni a kiadatás során Tehát akkor azt hiszem, hogy ebben a kérdésben ugye egyetértünk. Egyetértünk, ugyanarra gondolunk, csak Nem lehet kiadni ért valakit, ami nem, nem bűncselekmény abban az országban igen, de további pontosításra van szükség. És végezetül, ami a határidőket illeti, semmilyen ellenvetésem nincs elnökasszony. Azt hiszem, hogy ha több idő a rendelkezésünkre, az mindannyiunk számára jó. Meg kell találnunk a legjobb megoldást, és mindenképpen tiszteletben kell tartanunk a különböző államok jogrendjét és alkotmányos hagyományait, hiszen ezen országokat képviseljük és Strasbourgban vagy máshol, majd, vagy más alkalommal egyeztethetünk az jelentéstevőkkel, de igazából nincs ellenvetésem arra vonatkozóan, hogy Krocsetta úr javaslatának fényében meghosszabbítsuk a határidőket. Köszönöm szépen, Melu úr. Most pedig áttérünk a ma délután ülésünk második napirendi pontjára, amelynek címe Magyarországi helyzet. Itt van körünkben Françoise Le Bail asszony. Néhány pillanatot még adunk, hogy ide érkezzen. Ő a, az igazságügyi főigazgató, és ő fogja ismertetni velünk a bizottság értékelését a magyarországi helyzetről. Ez a napirendi pont a szocialista frakció, az ALDE és a zöld frakciók kérésének megfelelően került a napirendre. Oh, this is the So, uh, I will give the floor to Mrs. Uh, meg is adnám akkor a szót először Levájl asszonynak, azt követően pedig a képviselők vagy koordinátorok azok, akik a különböző képviselőcsoportok nevében szeretnének felszólalni, és azt követően megnyitom a vitát, hogy a képviselők is felszólalhassanak. Parancsoljon, igen? I, I just want to make sure, Madam Chair, that there's a non... Szerettem volna jelezni, hogy egy magyar emberjogi, emberjogi jogász itt ül a pacsorokban, független képviselőként. Igen, természetesen megadjuk a szót, most pedig Levájl asszonyi a szó, hogy tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság álláspontjáról. Well, thank you, thank you, Chair, and I think there is... Köszönöm, köszönöm, elnök úr, és azt gondolom, hogy van egy fontos dolog, amivel eh, eh, foglalkoznunk kell, ez egy nagyon fontos dolog volt, és éppen ezért elég gyorsan járt el az Európai Bizottság, valójában gyorsabban, mint eh, mások esetleg. Igen, hamar, még a törvények hatályba lépése előtt kifejtettük a véleményünket, mielőtt az alkotmány hatályba lépett. Természetesen a bizottság véleménye, egy jogi álláspont, az Európai Bizottság a szerződések őre, és eh, ezzel a jogalappal ellenőrzi azt, hogy a magyar törvények megfelelnek-e az Európai Uniós jognak. Ezt eh, egyébként már Reding asszony is eh, kifejtette decemberben, amikor is Navracsics eh, igazságügyminiszter úrnak levelet írt, a bizottság alelnöke három fő aggodalmát osztotta meg az igazságügyminiszterrel igazságügyi területen, és most akkor igazságügyi területről beszélünk. Az egyik eh, ilyen eh, aggodalom a az ügyészek és a bírók nyugdíjaztatásával, nyugdíjazási korhatárával kapcsolatos. Az új magyar alkotmány kimondja, hogy a kuria elnöke kivételével egy bíró vagy ügyész sem maradhat hivatalában, aki kora alapján meghaladja az általános nyugdíjkorhatárt, vagyis 62 évet, tehát ezzel 70 évről 62 évre csökken a bírók nyugdíjkorhatára, és ennek megfelelően majdnem 300 bíró, egészen pontosan 274 bíró kényszerül nyugdíjba 2012. december 31-ig. Amit a bizottság vizsgált, az az, hogy ez az intézkedés a foglalkoztatás területén az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokkal összeegyeztethető-e, mert ez az irányelv tiltja az életkor alapján történő diszkriminációt. Amennyiben ilyen hátrányos megkülönböztetés történik, akkor az csak objektív, arányos igazolással lehetséges. A magyar törvény esetében súlyosbítja a helyzetet az a tény, hogy a kormány ezzel egy időben éppen ar, azon gondolkozik, hogy 62-ről 64-re növeli az élet. Nagyon rossz a mikrofon, nagyon rossz a minőség. A technikus talán tud valamit segíteni. Nem, továbbra is rossz egyébként. The noise. I don't know, we ask the technicians to look at it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 I'm sorry. Now please continue. I hope it's... Yes, <laughs> I'm sorry. Is that better? Yes. Igen, most jobb már a hangminőség. Tehát, hol is tartottam? A kamerák kedvére másik mikrofont kellene használni. Nos, éppen azt kezdtem el mondani, hogy az Európai Bizottság elkezdte vizsgálni a magyar végrehajtási eh, szabályt, átmeneti intézkedéseket, eh, és eh, ez a téma hozzánk tartozik. Három dolog miatt fejtettük ki aggodalmunkat. Az első ezek közül, és ezt már említettem, az a bírók és ügyészek nyugdíjkorhatára, ugyanis eh, itt eh, meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez az intézkedés eh, amely csökkenti 70-ről 62 évre a bírók nyugdíjaztatási korhatárát, ez összeegyeztethető-e a foglalkoztatás területén az egyenlő bánásmódot kikényszerítő irányelvvel, és azt kell megnéznünk, hogy nem diszkriminálják-e ezt a csoportot. Különösen érdekes ez a rendelkezés akkor, amikor a magyar kormány bejelentette, hogy 62-ről 64, 65 évre növeli a nyugdíj korhatárt, és mint ahogy mondtam, 274 bírónak kell 2012. december 31-ig nyugdíjba vonulnia. Ez tehát az első terület, amelyel kapcsolatban aggodalmunkat fejeztük ki. A másik terület az a, az igazságszolgáltatás függetlensége. A végrehajtó rendelkezések az át, értelmében az országos bírósági hivatal elnöke lesz felelős a bíróságok működéséért, költségvetéséért, az ügyek elosztásáért és a személyzeti ügyekért. Tehát egy személyhoz ilyen fontos döntéseket az igazságszolgáltatásban. Nem beszélhetünk tehát kollegiális döntéshozatalról a bírói szervezet vezetésével kapcsolatban ami pedig a korábbi legfelsőbb bíróság elnökének mandátumát illeti, nos őt 2009-ben hat évre választották meg, és az ő állása, megbizatása megszűnt 2011. december 31-én. Vele ellentétben azonban az összes többi bíró a legfelsőbb bíróságról át lett véve a kúriához, hiszen a kúria veszi át a legfelsőbb bíróság feladatait. Egy ilyen hatalomkoncentráció, illetve a legfelsőbb bíróság elnökének mandátumának megkurtítása felveti az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdését. azt kell megvizsgálni, hogy az alapvető jogok kartájának 47. cikkével összeegyeztethető-e ez a rendelkezés, ezt kétségesnek tartjuk, ezt vizsgáltuk, mert a 47-es cikk azt mondja ki, hogy ha valakinek a jogát sérelem éri az Európai Unióban, akkor ennek a személynek független bíróság előtt van joga jogorvoslathoz, ez mindenkire érvényes, vonatkozik. Tehát eh, itt egy rendszerfontosságú kérdés van, ezt kell tisztáznunk. A harmadik eh, aggályos pont továbbra is eh, az igazságszolgáltás területéről beszélünk, és megint csak remítésre került ez a Reding asszony levelében, amit Navracsics úrnak küldött. Nos, ez az adatvédelmi biztos függetlensége. Ugyanis az új magyar adatvédelmi jogszabály törvény alapján a korábbi adatvédelmi biztosi hivatalt, az adatvédelmi hatóság helyettesíti, az ő szerepét ez a hatóság veszi át. Ez a törvény szintén megkurtította az adatvédelmi biztos eredetileg hat éves mandátumát. Ezt az adatvédelmi biztost 2008-ban nevezték ki. Emellett ez a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a miniszterelnök vagy az elnök állásából elmozdítsa a hatóság elnökét, vezetőjét. Itt megint csak felmerül annak a gyanúja, hogy az adatvédelmi hatóság elnöke valóban függetlene, és hogy ez összeegyeztethető-e az Európai Uniós szabályokkal, azon belül pedig az alapvető jogokkal. A bizottság számos más kérdéssel kapcsolatban is aggodalmát fejtette ki, a Nemzeti Bank függetlenségével kapcsolatban is aggodalmunkat eh, fejtettük ki, és ezzel már a decemberben foglalkozott az Európai Bizottság és a magyar kormány. Most arról érdemes beszélni, hogy mik lesznek a következő lépések. Az Európai Bizottság folytatja a jogi környezet elemzését, mert a szerződés őreként az Európai Bizottság csak nagyon erős jogalappal léphet fel. Ezt az elemző munkát befejezzük az Európai Bizottság jövő heti üléséig. Az Európai Bizottság legközelebb január 17-én ül össze az Európai Bizottság eh, az összes előjogával élni kíván, mint eh, a szerződés őrzője, beleértve a kötelezettségszegési eljárás indítását, akkor, hogyha a jogi érveink eléggé erősek ahhoz, hogy ezt megtegyük, és meg kell tennünk annak érdekében, hogy Magyarország megfeleljen azoknak a jogi kötelezettségeknek, amelyeket vállalt az Európai Unióhoz való csatlakozásakor. Tehát az Európai Bizottság egy alapos jogi elemzést követően január 17-én fog dönteni. Köszönöm. Uh, uh, uh, Köszönjük, Lebály asszony, ezt az átfogó elemzést. Most pedig a kollégákhoz fordulok. Sokan jelentkeztek. Először azoknak adom meg a szót, akik a frakciójuk nevében beszélnek, vagy maguk a frakció koordinátorai. Ezt követően pedig sorrendben adom meg a szót. Mindenkit kérek arra, hogy próbálja tartani a három perces időkeretet, mert különben nem lesz elénk időnk. Először Engel úr kap szót a néppárt részéről. Thank you, Madam Chair. Um, and I... Köszönöm, elnök asszony. Szűzbeszétemet ebben a szakbizottságban egy kicsit épületesebb témában szerettem volna elmondani, de ha már ez a téma, hát ez a téma, legyünk túl rajta nem hiszem, hogy sok értelme volna annak, hogy megismételjem a részleteit mindannak, amit Lebály asszony az imént kifejtett. Talán több értelme van számunkra, ha megvizsgáljuk azt, hogy eljárás jogi szempontból mi folyik, és mi lehet ennek a politikai háttere. Amióta a 2010-es Magyarország kiválasztások lezállottak, egy olyan kormány és olyan párt vezeti Magyarországot, amely 53%-kal, a koalíció 53%-kal a parlamenti helyek kétharmadát szerezte meg a magyar parlamentben. Ez a többség kell ahhoz, hogy egyedül alkotmányt módosítson, illetve a sarkalatos törvényeket módosítsa. Ezek tények, ezt nem is vitatja senki. És talán furcsán hangzik, hogy alkalmanként az, a, az ember benyomása, hogy még ezt is meg megkérdőjelezik, nem tartják legitimnek. Holott ez, a, ez volt 1910-ben a magyar választók akaratá, akarata. 2010-ben. A, az alkotmány ö, módosítása, átírása ugyanakkor méreható, és szinte példátlan. Ugyanakkor erre is volt lehetőség, mert ez az alkotmány ugyan nem kapott egyhangú támogatást a politikai spektrum egészében, ám a Európa Tanács és a Velencei Bizottság részéről jóvágyas kapott, és a magyar szavazókkal való konzultációt követően a választók 11%-a kommentálta a, az alkotmánytervezetet, ami igen magas arány, és január 1-től így módon életbe lépett ez az új alkotmány. Aztán a sarkalatos törvények kérdése és az a probléma, amit Lebaj asszony vetett a bíróságok függetlensége, az ombuds az adatvédelmi biztos függetlensége, aztán a választási törvény kérdését is felvethetem, amely szintén vizsgálattárgya, és az egyházügyi törvény, és a központi bank függetlensége, amely persze nem a mi szakbizottságunk hatáskörébe esik, így módon nem is foglalkozunk ezzel a témával, de de felvetődhet, mint kérdés. Amennyire tudom, az az eljárás, amely most folyik, és amelyeket európai intézmények indíthatnak el, amennyiben egy-egy nemzeti jogszabály az Európai Uniós jogszabályokkal való, ahhoz való illeszkedése kérdéses. Ilyenkor az Európai Bíróság, a Bizottság vizsgálatot indít, ez a kötelezettsége a szerződések őrzőjeként ezt a feladatát el kell lássa azok a jogi eszközök, tehát amelyek, amelyek egy életbe lépnek, illeszkednek-e az Európai Uniós jogszabályokhoz vagy sem, ezt hivatott vizsgálni a bizottság. Jövő héten készül a bizottságnak ez a becslése, ez a munkája. Redink asszonynal kértük, hogy pontosabban tudjunk majd tárgyalni mindenről. Nem az a benyomásom, hogy a bizottság ne tudná, hogy mit tesz, épp ellenkezőleg a bizottság maga biztosan jár el, és a magyar hatóságok is jelezték a beli készségüket, többször meg is ismételték az elmúlt napokban, hogy nem csak azt, hogy megvizsgálják a, a bizottság javaslatait komolyan, hanem arra re reagálnak is, ahogy ezt korábban is tették, az Európai Bizottság javaslatait megszívlelve a médiatörvény bevezetése után. Úgyhogy az a benyomásom és a néppárt benyomása is, hogy jelen pillanatban azt nem tehetünk más, hogy megvárjuk, mi lesz a bizottság végső értékelése a megkérdőjelezett, vagy a vizsgált magyar törvényekkel kapcsolatban. Ez jövő hétre elkészül, és ezt követően meglátjuk a bizottság mit javasol a magyar hatóságoknak, illetve a magyar hatóságok mit lépnek erre. A magyar hatóságok megszívleléke az Európai Bizottság ajánlásait, ha lesznek ilyenek, és kiigazítja a törvényeket, amennyiben ennek szükségszerűségére mutat rá a bizottság, és ezzel az a szabályos eljárásrend, amely az Európai Unióban érvényesül, ennek kívánalmai teljesülnek. Ezt megelőzően nem látom okát a, a, a hisztériának, azt sem látom, hogy miért a, hogy a LIBE, vagy az Európai Parlament miért volna egyfajta törvényszék egy, egy független tagállam jogalkotását illetően. A, magy- a végén hadd mondjam el, hogy a magyar hatóságok válaszoltak már Reding asszony kérdéseire egy 19 oldalas dokumentumban. Ez a szöveg tükrözi a magyar hatóságok készségét az együttműködésre. A bizottság és a magyar hatóságok is nyilvánvalóan komolyan veszik ezt a kérdést. Reméljük, hogy jövő hétben a témát megillető komolysággal zárul majd le az ügy. Elnök, köszönöm, Engel úr. Gönc asszony a következő hozzászóló. I... Köszönöm. Nem fogok olyan messzire menni a múltba, mint Engel úr, hanem a konkrét témához ragaszkodnék. Először is köszönöm a beszámolóját, főigazgató asszony. Az is igaz, hogy az Európai Bizottság valóban gyorsan járt el. Nekem azonban vannak még kérdéseim az ön jelentésével kapcsolatban. Az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy mit vár el ön a magyar kormánytól, vagy mit várnak el önök a magyar kormánytól mert a tegnapi kiadványokban azt mondták, hogy az alapvető jogokat, a jogállamiságot meg kell őrizni, így lehet garantálni az állampolgárok jogait és a közbizalmat. Emellett azt is mondták, hogy a magyar hatóságok cselekvésével lehet leginkább helyreállítani ezt a rendet. Milyen lépéseket vár el a magyar hatóságoktól a következő héten, különösen annak következő hetekben, különösen annak fényében, hogy a jövő héten az Európai Bizottság dönt a kötelezettségszegési eljárásról. Reméljük, hogy nem lesz ilyen döntésre szükség, de mégis ön mit vár, mire számít. A másik kérdésem az e, az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve az adatvédelmi biztos e, hivatalának függetlenségére vonatkozik. Ön e, hasonlóképpen fogalmazott mindkét ügyben, azt kérdezte, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a mandátum lejárta előtti mandátum megkurtítás hogyan biztosítható ennek fényében az, hogy az adatvédelem függetlensége, illetve a bírói szervezet függetlensége a jövőben is biztosítható. A ön kielégítőnek találta e a Navracsics úr 19 oldalas válaszában azt, amit erről mondani tudtak. Ön, önök a bizottságnál úgy érzik-e, hogy ebből a válaszból az a következtetés vonható le, hogy nem kell aggódni az adatvédelmi rendszer vagy az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége miatt. És van még egy kérdésem. Nem gondolja, hogy a független intézmények ilyen jellegű ismétlődő, ismét, ismétlődő újraszervezése, e, legfelsőbb bíróság, e, adatvédelmi biztos, hogy ezek egy kaptafára készülnek. Nem gondolja, hogy itt ennél rendszer szintűbb kérdéseket kellene felvetni, és e, a kontextus is figyelembe kell venni. Nem gondolja el, hogy inkább politikai és nem csak jogi válaszra van itt szükség, mert eh, a demokrácia független intézményei állnak támadás alatt, a fékek és ellensúlyok rendszere van eh, támadás alatt. És nagyon eh, egyformák, vagy nagyon hasonlóak az alkalmazott módszerek. Egy picit azért visszaugrok az időben, legalábbis a médiatörvényig, tavaly volt erről vita. Engel úr említette, hogy a magyar hatóságok hajlandónak mutatkoztak arra, hogy mindent megváltoztassanak, amit az Európai Bizottság eljár, elvár. De az is egyértelmű, hogy az Európai Bizottság a médiatörvényel kapcsolatban inkább kozmetikai változásokat követelt, és nem pedig alapvető változásokat. Ön hogyan próbálná ennek a problémának a megismétlődését elkerülni. Tudom, hogy nem ön személy szerint, hanem mindig, amikor azt mondom, hogy ön, akkor, vagy önök, akkor az Európai Bizottságra gondolok. Nem gondolja, egy ideje lenne az adatvéde, a médiatörvény hatását elemezni most. Cruz biztos asszony annak idején azt mondta, hogy amikor a hatások már láthatóvá válnak, a következmények láthatóvá válnak, akkor hajlandó foglalkozni a média törvény végrehajtásával is. Jó lenne tudni, hogy kapunk-e valami fajta visszajelzést ezzel kapcsolatban, akár a jövő héten is. Van még egy-két kérdésem. Az Európai Bizottság kapott független emberi jogi intézetektől alternatív válaszokat ugyanazokra a kérdésekre, amelyeket önök feltettek a kormánynak. Ezeket a válaszokat is elemzik, figyelembe veszik, mert eléggé eltérőek ezek a válaszok a kormány válaszaitól, ami érthető persze. A következő kérdésem, foglalkoznak-e a választójogi törvényel, elemzik-e a választójogi törvényt, Eh, amelyek eh, befolyásolják a szabad választásokat, illetve foglalkoznak-e az egyházügyi törvényel, eh, amely csak részben a mi területünk, és akkor nem is említettem a Nemzeti Bankról szóló törvényt, amely viszont nem ennek a bizottságnak a területe. Köszönjük, Gönc asszony, Weber asszony. A... Köszönöm, elnök asszony. Volna néhány észrevételem és aztán három-négy kérdést is feltennék. Az első megjegyzésem az lenne, hogy meg kell értsük azt, hogy az Európai Unió az Európai Uniót nem kizárólag az Európai Bizottság irányítja. Három jogi szerv létezik, az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament. És mi egy független testület vagyunk az Európai Unióban. Tehát ami a bizottságot illeti, itt nem a szubszidiaritás elvéről van szó, nem arról van szó, hogy meg kell várjuk, mit tesz a bizottság. Ha az Európai Parlament egy adott pillanatban úgy dönt, hogy a saját szerepe az, hogy fellépjen, hogy tevékenyé váljon, akkor a Lisszaboni szerződés értelmében ehhez joga van, ezt megteheti. Természetesen mindig, amikor a bizottság a szerződések őreként kész arra, hogy fellépjen, ezt örömmel fogadjuk. De azt kell mondjam, hogy legalábbis az elmúlt évek során szereztünk néhány nem olyan kellemes tapasztalatot, például a magyar médiatörvényel kapcsolatban, vagy a franciaországi eseményekkel, ugye a romák, romákkal kapcsolatban. Végeredményben ugye merészen kezdték a helyzet kezelését, de aztán nem adtak megfelelő választ. Tehát amikor szükséges, az Európai Parlament maga is felléphet. Ami a Velencei Bizottság jelentését illeti, ugye erről is szó esett. Szeretném a kollégáimat felkérni arra, hogy ne pusztán a különböző cikkeket, illetve a kormányzati leveleket olvassák, illetve azt, hogy mit értelmeznek, mit értenek ők, a, hogyan értelmezik ők a Velencei Bizottság jelentését, hanem magát a jelentést is olvassák el, mert ez a magyar alkotmány egyik legbírálóbb értelmezése. Nagyon szívesen el tudom ezt jutatni mindenkihez e-mailen keresztül, minden gond nélkül. És volna néhány kérdésem is. Említette, és általánosságban véven ezzel kapcsolatosak a megjegyzései. Mi a jogalap ahhoz, hogy egy kötelezettség, szegési eljárást kezdeményezzenek, ha nem elégedettek a magyar kormány által küldött válaszsal? ami a bírók nyugdíjazási korhatárát ugye emlékeztetett a diszkriminációmentességről szóló irányelvre. Ezt ugye tudjuk mindannyian, tudjuk, hogy egy átmeneti időszak általában szerepel egy alkotmányban, amikor ugye egy ilyen helyzet előáll. De ez pusztán egy dolog. Mi történik a jogalappal? Milyen jogalap alapján tudnak önök kötelezettségszegési eljárást kezdeményezni? Ha például megnézzük azt, hogy a legfelsőbb bíróság helyébe lépett a kúria, vagy ugye a kettes és a hármas pontokat, ha megnézzük. Hiszen, ha jól tudom, ahhoz, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsanak, európai jogszabályokra kell ezt alapozniuk, és szeretném tudni, hogy milyen jogszabályból indulnának ki. És megnézhetnénk azt a kettős mércét is, amelyet alkalmazzunk, amikor, egy adott, amikor a különböző országoknak az unióhoz való csatlakozásáról beszélünk, és amikor értékeljük azt, hogy mi történik az Európai Unión belül a tagállamokban. Ha nincs olyan Európai Uniós jogszabály, amely kapcsolatos az önök által említett pontokkal. Például, amikor ugye a bírák nyugdíjaztatásáról beszélnek, illetve az adatvédelmi biztos helyzetével, akkor a szerződés kettes cikkére támaszkodnak, hiszen azt kérjük pusztán a bizottságtól, hogy tanulmányozza a szerződés második cikkét, amely az emberi méltóságról szól, a szabadságról, a demokráciáról, a jogállamiságról és az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Hivatkozhatnak az alapjogi kartára, de úgy gondolom, hogy biztos asszony, Reding biztos asszony többször ismételte, hogy ez az Európai Uniós jogszabályokkal függ össze, tehát jogi magyarázatot szeretnék kapni öntől ezzel kapcsolatosan. És egy másik kérdésem is volna, ezután le is zárom. Mi történik a sarkalatos törvényekkel? hiszen ezt illette a Velencei Bizottság jelentése legsúlyosabb bírálatokkal. Sarkalatos törvények formájában ugyanis az elkövetkező néhány száz évre bebetonoznak bizonyos törvényeket, és ismét két harmados többségre van szükség ezen megváltoztatásához. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, Weber asszony. Taveres úr, a szó. Thank you very much. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy általános kérdést teszek fel. Egy kérdéssel fordulok minden intézményhez csak, ahogy Renáta Weber asszony is tette, a bizottság, a tanács és a parlament más és más paraméterek alapján működik, más és más célokkal és más és más felhatalmazással. Egy egyszerű kérdést tennék fel minden egyes intézménynek. Általánosságban. Úgy érzem, és már a magyar médiatörvény tavalyi vitája során is úgy éreztem, hogy elvesztünk a részletekben. Hisz nagyon sok cikke a magyar médiatörvénynek, más ország médiatörvényében is megtalálható itt meg ott, ám így egyben kell vizsgáljuk a történt, és mindezen pontok összessége tette veszélyesé a magyar médiatörvényt. Itt hasonló a helyzet. Meg lehet vitatni az alkotmány vagy a, a sarkatos törvények egyik vagy másik aspektusát, vagy a, a magyar kormány döntéseit a bírósággal, a bankkal kapcsolatban külön-külön lehet vizsgálni, ám a, a familiarism, a Wittgensteini családi azonosság kifejezés az érdekes mindebben, azok a közös vonások, amelyek jellemzik mindezen lépéseket. És ez egyfajta sodródást, elsodródást jelent, egy irányt, amely aggályt okoz ebben a házban. Általánosságokban fogalmazva, az újra és újra látjuk, a vizsgálataink során a petíciókban, amelyeket az állampolgárok nyújtanak be a petíciós bizottsághoz, hogy az emberek azt várják tőlünk, az állampolgárok, hogy az alapjogok érdekében fellépünk. Azt várják tőlünk, és ez önmagában nem teremt jogalapot, de azt várják tőlünk, amit meg is ígértünk, hogy lépjünk föl a jogaik érdekében, és ez a magyar állampolgárok joga is. Egy olyan unióban élünk, ahol az Európai Unió egyetlen tagállama sem vetheti el az állampolgári jogokat, és nem csúszhat vissza a diktatúra olyan irányába, amely, amely az Unió előtt létezett az országban. Hazámra is igaz az, amely 74-ben, illetve a, csatlakozás előtt ilyen államformában élt. Magyarországra is igaz ez. Én hazámmal kapcsolatban is felteszem a kérdést, mit tehetnénk mi, hogyha hazám ilyen irányba mozdulna el. E- ezzel fordulok, ezzel fogalmazom meg a bizottságnak hoz intézett kérdésemet. De Bájasszonytól azt kérdem, kérem, hogy egy tagjelölt ország csatlakozásának helyzetét képzelje el. Vajon egy tagjelölt állam ilyen törvényekkel vajon gond nélkül csatlakozhatna az Európai Unióhoz? A bizottság mit kérne egy tagjelölt államtól, mit változtasson a jogrendszerében ahhoz, hogy csatlakozhassék. És ha kérne ilyet, akkor az ebből konklúzió világos. Mit tegyünk egy olyan állammal, amely már bent van az Európai Unióban? Egyenes kérdés, ez a bizottsághoz. A tanácshoz intézett kérdésem pedig az volna, ahogy a néppárti kollégám elmondotta, a magyarok többsége a Fideszre szavazott, és a és a magyar képviselők többsége megszavazta az alkotmányt és a, a sarkatos törvényeket. Ám a demokrácia két dologról szól, nem csak a többség uralmáról szól, hanem a többség változásáról. Kérdés, hogy itt a demokrácia fenntartható-e hosszú távon. Jól lehet, hogy a többség emellett döntött, ám mit jelent ez majd a, több, a jövőbeli többségek számára? Vajon a jövőbeli többségek képesek lesznek ilyen forradalmakat lefolytatni majd? Tehát a tanács nagyon helyesen foglalkozik a gazdaság fenntarthatóságával, ám foglalkozni kell a demokráciák fenntarthatóságával is. Amely, a demokrácia nem csak azt jelenti, hogy egy együtt pillanatban egy többség arról dönt, hogy minden megváltoztat, ez önmagában demokrácia ellenes, hiszen a demokrácia arról is szól, hogy a, a következő demokráciák változtathatnak ezen. A harmadik kérdésem a parlamentet illeti. A hetes cikkről nagyon sokat hallok, beszélni a folyosón. Ugye ez az a, az a végső eszköz, az atombomba, amit, amit alkalmazhatunk. A, a hetes cikk első pontja, mint tudjuk, ez csak egy politikai párbeszéd megkezdését irányozza elő. A tanácsot felkérhetjük ennek alapján, hogy kifejezze azon aggályokat, amelyek az alapjogok megsértését illetik egy tagállamban, ezt a szerződések is megadják ennek a, erre a kezdeményezésre a jogot, és az eljárásrendünk is. A kérdés tehát, hogy mit tegyünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Tavares. Köszönöm, Tavares úr. Tanta Filides úr az utolsó hozzászóló a frakció képviseletében. Yes, Mr. Yes. Um, ja, mevrouw de voorzitter. Um, Ik zou vragen dat de, dat de persoon die namens de niet ingeschreven parlementsleden spreekt, dat die ook... Köszönöm, elnök asszony. Én azt szeretném, hogy a független képviselő is beszélhessen akkor, amikor a frakció képviselői beszélnek. Azt mondta ön, hogy minden frakció három percig beszélhet, és ezt mindenki túllépte, sőt, több mint 5 percet beszélt mindenki. Hamarosan ön azt fogja mondani, hogy mindenki más csak egy percet kap, vagy még annyit sem, mert nincs időnk. Tehát szeretném, hogyha a független képviselők is az első körben kapnának egy három perces időt arra, hogy elmondják, mit akarnak. Hadd mondjam el önöknek azt is, hogy független képviselők is ülnek itt, mégpedig nagyobb arányban, mint a nagy frakciók egyike másika. Uh, Köszönöm, Klász úr. Három percet uh, határoztunk meg, és nagyon nagyvonalú voltam a képviselőcsoportok uh, szószólóival kapcsolatban, úgyhogy azt mondhatom, hogy a függetlenek nevében is tudunk majd biztosítani egészen öt percet ugyanúgy, mint azoknak, akik a képviselőcsoportok nevében szólaltak fel. Ez így elfogadható? és az illető, nem tudom, hogy ki lesz az, majd akkor szólalhat fel, amikor erre sor kerül, ahogyan azt a Libe Bizottságban megszoktuk tenni. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte. Egyetért rendben, köszönöm. És akkor kérem folytassuk. Most pedig Trianti Filidis kollégája szó. I want to thank the Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért az elemzésért. Azt hiszem, hogy megfelelő úton haladnak, és úgy gondolom, hogy az a döntés, amelyet majd január 17-én meghoz a bizottság, időszerű lesz. Tudomásom szerint a plenáris ülésen is megvitatjuk majd ezt a témát egy vagy két nappal ezután. Tehát ezt nagyon helytállónak és időszerűnek tartom. Nem tudom, hogy hány pontot tanulmányoztak, hogy megállapítsák, hogy ez az közösségi jogagyankkal összeegyeztethető el, de szeretném tudni, hogy ezen kérdésekre kitértek-e. Például ami a munkaügyi jogszabályok megsértését illeti. Nem csak ami a bírák nyugdíjazási korhatárát illeti, hanem azt is, hogy megnézték-e, hogy a munkaügyi jogszabályok sérültek-e vagy például a szervezett munkavállalókat ért sérelmek, esetleg a politikai pártok részéről. Olyan kérdések, amelyek a civil társadalmat érintik általánosságban. Szeretném ezzel kapcsolatban a nézeteit meghallgatni. Én is köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a második fordulóban meghallgatjuk a képviselőket, a Libe Bizottság képviselőit. Először is megadom majd a szót mindenkinek Először Zipel képviselő kapszót, és mindenkit arra kérnék, hogy amennyiben lehetséges, legfeljebb két percben szólaljon fel, hogy így mindenkinek megadhassuk a szót, és időben lezárhassuk ezt a napi rendi pontot, és hogy meghallgathassuk Lebájlasszony válaszát is. Természetesen, ahogyan ígértem, a függetlenek részéről biztosítunk majd a felszólalónak 5 percet. Először Zipel asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, amit Levail asszony a bevezetőjében mondott, nevezetesen, hogy a bizottság a szerződések őre. És a továbbiakban azt is említette, hogy a bizottságnak ügyelnie kell a törvények betartására. Úgy gondolom, hogy ez túl kevés, ugyanis a szerződésekben nem irányelvekről van szó. A Maastrichti, Amsterdami, Nizzai, Lisszaboni szerződésben abban állapodtunk meg, hogy minden fellépésünk, ténykedésünk európai közösségként közös elvekre és értékekre épül. A szabadság, a demokrácia, az igazságosság, a szólás szabadsága, a diszkrimináció mentessége, ezek olyan értékek, amelyek most előttünk vannak, és ezeket nem lehet pusztán a törvények betartásával ellenőrizni. A bírálat ugyanakkor nem csak a bizottságra vonatkozik, hiszen a tavalyi év során, a médiatörvény során szerintem vonakodott, hanem ugyanúgy vonatkozik mindez az Európai Tanácsra is, amely nyilvánosan, egyértelműen egyáltalán nem szólalt meg ebben a kérdésben. Ugyanakkor utalnék a harmadik fontos intézményre is, nevezetesen az Európai Parlamentre. Az Európai Parlament nem mutatkozott késznek arra, hogy összes képviselője nevében bírálattal érintse ezen kérdéseket, amelyeket, törvényeket, amelyeket jóvágyott a magyar kormány. És szem előtt kell tartanunk, hogy ami ott történik, nem az európai és a európai szint és a nemzeti kormány, a magyar kormány közti nézeteltérés. Itt nem is egy bíróságról van szó, legfeljebb egy olyan bíróságról, amely mi ellenünk irányul. Hiszen mindenki arról vitázik, hogy a pénzügyi válságnak milyen következményei vannak, de az a tény, hogy a polgárok a politika iránti bizalmukat, az európai politika iránti bizalmukat is elveszítik, ez eh, egy sokkal mélyebb okra vezethető vissza. Hiszen minden egyes döntés, illetve irányelv esetében eh, teljesen eh, mellélőtünk, a polgárok esetében mindig arra számítottunk, hogy ugye elfogadják a döntéseinket, mert közösség vagyunk, ugyanazon alapelvekre, értékekre épülő közösség. A bizalom azonban eloszlik, szertefoszlik azáltal is, amit a magyar kormány fellépése által, és amit az európai intézmények fellépése és mulasztása alapján tapasztalunk. Tehát úgy gondolom, hogy ideje volna nem félrefordítani a fejünket, és nem szépítgetni a dolgokat. Az Európai Unión belül és nemzetközi szinten is elveszítjük a hitelességünket, hogyha a világon mindenhol az emberi jogokat, a polgári jogok érvényesülését követeljük, viszont itt saját sorainkban szépítgetünk, vagy úgy teszünk, mintha a pártpolitikai taktikázásról lenne szó, hogyha a polgárok bizalma a közös politikai cselekvés iránt vissza szeretnénk nyerni, akkor egyértelműen kell fellépnünk. Uh, Mrs. Elnézést el kell vegyem a szót. Intett felt a szó. Nagyon röviden eh, tudok eh, fogalmazni, mert eh, az Ipolasszony már mindent nagyon elegánsan összefoglalt. Azért arra reagálnék, amit Engel úr mondott, mert ő azt mondta, hogy alapvetően azt mondta, hogy Magyarország egy szuvenél állam, és azt teszi, amit akar. Hadd mondjam azt, hogy Magyarország szuverén döntést hozott arról, hogy aláírja az Európai Unió szerződését, és éppen ezért szerződéses kötelezettségei keletkeztek. Itt most nem Magyarországról van tehát szó, Magyarország nem a probléma, hanem csak rávilágít a problémára. Arra a problémára, hogy nem tartatjuk be a szabályokat, az alapvető jogokat és a demokratikus játékszabályokat. Most egy olyan stádiumban vagyunk, amikor Európa egy érett politikai unióvá válik. A magyarországi helyzet kivételesen komoly, de ne tévesszük szem elől azokat a tagállamokat sem, amelyek szintén más területen megsértik a az alapvető jogokat, és amelyekkel kapcsolatban ez a ház eh, szintén felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy eh, cselekedni kellene. Gondolok itt a romákra Franciaországban, vagy a melegek jogaira, vagy a menekültek eh, jogaira például az én hazámban. Fontos az, hogy a szerződéseket, megállapodásokat, egyezményeket be is tartsuk. Ez alapvető. Ugyanez a probléma az eurozónában e, is. A stabilitási paktum csak akkor ér valamit, hogyha betartják. Ugyanez igaz az alapvető jogok e, kartájára. Egyetértek Renáta Weberrel, aki azt mondta, hogy ennek a háznak önálló felelőssége van. Mi liberálisok e, a hetedik cikk első pontja szellemében akarunk eljárni, itt nincs előttem a szöveg. Itt eh, a hetedik cikk első cikke, eh, ha jól emlékszem, azt a kifejezést használja, hogy eh, súlyos jogsértés, jogsértés kockázata áll fenn. Tehát itt nem a szavazójogok, felszűn, szavazójogok felfüggesztéséről van szó, hanem enyhébb fellépésről reagálva a bizottságra, ön említett három eh, aggályos területet. Annak örülök, hogy az Európai Bizottság megmozdult. Sajnálatos, hogy csak azután, hogy ezek a törvények hatályba léptek, de azért ezen kívül vannak még más aggályos pontok. Említették itt a média törvényt, de egy adót már le is állítottak. Mi kell még az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy megmozduljon. Az egyháztörvény említették. Nagyon érdekes és meglepő számomra, hogy a 300 vagy nem tudom hány elismert vallás közül csak mondjuk 14 tarthatja meg nem csak az egyházi státuszát, hanem a vagyonát, a tulajdonát. A többiek ugyanis a törvény értelmében elveszíthetik azt házasság. Noha a családjogi törvény ez nemzeti hatáskörbe tartozik, de az alkotmányba írni azt, hogy házasságot csak férfi és nő köthet, és ezt összevetni a például a médiatörvényel, itt alapvetően arról lehet szó, illetve az lehet az egyik következménye, hogy a föld alá kényszerülnek a melegek Magyarországon. Köszönöm, Ernst asszony szó. Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék említeni először is. Az úgynevezett többség és annak jogai. A többségeknek nincs mindig minden joga meg. A történelmekben nagyon sok példa van erre, hazámban például. Nagyon óvatosak kell legyünk a többség jogéval kapcsolatban. Az, hogy valaki demokratikusan megszavaztak, nem feltétlenül örökre szól, és a a németországi MPD és a jobboldali szélsőségesek ügyében is nagyon fontos ezt látni. Mindenki számára azonos mércét kell alkalmazni. Ha valaki minden nap elismétli, és ezt megtesszük ebben a parlamentben, hogy a közösségi értékek nagyon nagy kincset, nagyon nagy értéket képviselnek számunkra. Hát ha ezt minden nap kimondjuk, akkor védjük is meg ezeket az értékeket, ne csak beszéljünk róluk. És ugyanazon mércét kell alkalmazni mindenki számára, mindenkivel szemben. Ebben van a probléma. Emlékszem, amikor a nyugat-balkáni országok országokról beszéltünk, tagjelölt országokról, amikor újra is újra a fejükre koppintunk, hogy a bíróság függetlenségét biztosítani kell, és egyéb kérdéseket, míg Magyarországgal kapcsolatban nem mutatunk rá ezekre a dolgokra. Magyarország a demokrácia leépítésének útján halad majdnem minden területen. Ezt látnunk kell, és erre reagálnunk kell. Ezért az a véleményem, hogy Renate Webernek is, hogy vállalunk-e saját felelősségünket, az Európai Parlamentnek reagálnia kell, nem lehet tovább várni. Sőt, felelősnek érzem magamat. Azok, akik a Magyarországon az utcára vonulnak, és tüntetnek ezen ö, ö, politika ellen, kell, hogy érezzék a támogatásunkat. Nagyon fontos vetülete ez a kérdésnek. Hogyan, egy kérdésem volna csak, hogyan akarja megakadályozni azt, hogy még egy ilyen fiaskót megéljünk, mint Franciaország esetében. Ugyanis, mint Franciaország megígért, azt nem tartotta be a romákkal kapcsolatban, ez tény. Nem tartotta be a szavát, az ígéretét Franciaország. És ha azt mondjuk, hogy szerződésszegi eljárást indíthat a bizottság, hogy ezt el akarnánk kerülni, Nos, ehhez feltételeket kell teljesíteni. Ehhez mit követelünk meg Magyarországtól? ahhoz, hogy azt mondhassák, hogy nem, nem indítunk szabásértési eljárást. Számomra a helyzet teljesen világos. A kérdésem az tehát, hogy hogyan akarjuk biztosítani azt, hogy a szerződéseket betartsák, és megakadályozni ezek megsértését. Mrs. Well, uh, I also ask... Köszönöm én magam is szót kértem, és Sophie Intveltet kérem meg, hogy vegye át az elnöki teendőket arra az időre, amíg beszélek, hogyha szükség van elnöki fellépésre. Én magam a Libe Bizottság egyszerű magyar képviselőjeként szintén fűznék néhány megjegyzést ehhez a vitához. Van egy sor gazdasági, politikai és társadalmi változás, amelyek égetően szükségesek voltak az elmúlt 20 évben, és az előző kormányoknak vagy nem, meg, nagy, vagy nem volt meg a többségük ahhoz, hogy ezeket a lépéseket meglépjék, vagy pedig nem volt meg a politikai akaratuk mindenki elfogadja azt, hogy elfogadta azt, hogy a rendszert, a rendszer alapjait meg kell változtatni. Mindenki, aki Magyarországon él, ezt tudja. Szükség volt egy olyan alkotmányra, amely helyettesíti azt az 1949-es számozású átmeneti alkotmányt, amely még mindig hatályban volt. Tehát ebben megegyezés volt, hogy erre az alkotmányra és a sarkalatos törvényekre szükség van. Tehát sok változásra van szükség. Előfordulhat, hogy a változások során hibázunk. Akkor nyilván ezeken változtatni kell. De nem hiszem, hogy ez eh, okot adhat olyan plegykákra vagy állításokra, hogy Magyarországon a demokrácia vagy a jogállamiság eh, leépül. Ezt vissza kell utasítani. Vannak eh, más tagállamokban is olyan problémák, amelyek ellen az Európai Bizottság fellép, amennyiben észleli ezeket a hibákat akkor az Európai Bizottság a szerződések őreként fellép ezek ellen, és a tények ismeretében elmondja, hogy szerintük mit kell megváltoztatni. Erre az Európai Bizottságnak megvan a mechanizmusa, hadd tegye a bizottság a dolgát. Nem gondolom, hogy át kellene politizálni ezeket a kérdéseket. Löbály főigazgató asszony felvetette a problémás pontokat, a bírók nyugdíjazási korhatárát. Nos, eltér tagállamról tagállamra, van ahol 63, van ahol 65, van ahol 70 év a bírók nyugdíjkorhatára. Ez azt, azt jelenti, hogy az adott bíró utána nem dolgozhat, hanem egész egyszerűen bíróként nem dolgozhat, más munkát vállalhat. Tudom, hogy eh, Németországban is volt változás, és eh, meg is nyerték a pert a bíróságon, mert eh, bizonyos foglalkozások esetén nem diszkriminatív a nyugdíjkorhatár felállítása. Ami pedig a bírói igazgatást illeti, van olyan ország, van olyan tagállam, ahol a minisztérium igazgatja a bíróságokat. Miért gondolják önök azt, hogy az, hogy egy minisztérium igazgatja a bíróságot, és nem pedig egy parlament kétharmada által megválasztott eh, elnök egy hivatalban, akkor az, az kevésbé független. Eh, az adatvédelmi biztos eh, hivatalát érintő változások során pedig az új adatvédelmi hatóság vezetőjének sokkal több jogköre lett, mint a réginek volt. Tehát fontos, <laughs> Sophie belén folytja a szót, köszönöm neki. Igen, nagyon nehéz betartani ezt a hozzászórási időt. Most pedig akkor visszaveszem az elnöki funkciókat. A következő hozzászóló és a mikrofon kikapcsolódott. Uh, I have Mrs. Alfano. I will list before giving you... Mielőtt megadom a szót, felsorolom azokat, akik még szót kértek. Csak hogy mindenki tudja, hogy uh, kap-e időt. And we have Mrs. Morvai, we have Mr. Foss, Mrs. Gomez, Mr. Michel, Mr. Alvaro, Mr. Mulder, Mr. Mulder, Yes. Uh, Mr. Sugar, Mrs. Boskurt, and Mrs. Mr. Sire. Okay, now I close the list, and Mrs. Alfano the, uh, the... Lezárom akkor a listát, és uh, Alfano asszony kap először szót. Nem uh, fogom megismételni mindazt, ami már elhangzott, amit már mások elmondtak, ugyanakkor szeretném megkérdezni Lebány asszonytól, hogy uh, szükséges-e kivárni azt, hogy állásfoglalást hozzon, illetve szavazzon meg a parlamentterről, hiszen a médiatörvényről és az alkotmányról ezt már megtette a parlament. És míg ezt teszik, ellenzéki adókat, mint a klubrádiót bezárnak. Több száz embert elbocsátottak Magyarországon, akik a médiában dolgoztak. Néli Cruz már kifejezte aggájait ezzel kapcsolatban, és ahogyan Sophie is elmondta, csak 14 vallást ismertek el, a buddhizmus, az iszlám és mások nem szerepelnek ezek között aztán, ami az igazságszolgáltatás reformját illeti, az a válasz, amelyet kaptunk Magyarország részéről, nagyon, nagyon üres válasz volt. Nem tudom, hogy önök erről mit gondolnak? Rugalmas bírókra van szükségük, na de hát mitől rugalmas egy bíró? A bírónak éppen, hogy nem kell rugalmasnak lennie, nincs rugalmasságra szükség, amikor az igazságszolgáltatásra van szó. Mit jelent egyáltalán itt a rugalmasság? Ha valakinek nagy hatalma van, akkor szemet hunyunk a fölött, hogy valaki mit tesz? Ez, ez őrület. Én támogatom a frakcióm, frakciónak azt a kérését, hogy a hetes cikket alkalmazzuk ne Magyarország ellen, nem azért, mert ezt Magyarország ellen akarjuk alkalmazni, hanem azért, mert tiszteletben tartjuk a törvényeket, és el kell várnunk a demokrácia, illetve az alapvető jogok tiszteletben tartását és 500 millió polgár és más is ránk figyel, és meg kell értetnünk azt, hogy ezek alapvető jogok, amelyeket tiszteletben kell tartani, főleg azoknak, akik már az Európai Unió tagállamai lehet, hogy sohasem leszünk egy európai egyesült államok, lehet, hogy ehhez nincs is meg az ambíciónk, és nem lesznek ilyen előjogaink lehet, hogy a továbbiakban is csak hagyjuk, hogy a dolgok így alakuljanak. Azzal kapcsolatban, ami elhangzott ma, a bírókra vonatkozó törvény, egy olyan törvény, amelynek értelmében ugye 62 éves bírókat elküldtek. A kormány, illetve a politikusok nem akarták őket. Mindent meg kell tennünk most annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a szerzőseket tisztelmen tartják. Orvai asszony a szó. Először is magyarul szeretnék beszélni, és a bizottság képviselőjétől szeretnék kérdezni kérem szépen hogy jelölje meg az európai uniós jognak azt a szabályát mégpedig tekintettel arra hogy ugye a jogállamiság az európai unió egyik alapelve precz jogi megjelölést kérek arra hogy mi az oka annak hogy two thousand and six és two thousand and ten között tömeges és igen durva emberi jogi jogsértések történtek magyarországon ideértve a rendőri brutalitás gyakori előfordulását önkényes bebörtönzések százait illetőleg a gyülekezési jognak az utcai kormányellenes tüntetéseknek a totális eltiprását. mi tehát a jogi alapja annak hogy abban az időszakban az európai unió nemhogy nem kezdeményezett a hetedik cikken alapuló jogsértési eljárást eljárás magyarország ellen de egyáltalán semmilyen formában ezeket a kirvó súlyú tömeges emberi jogi jogsértéseket nem kifogásolta. szeretném ennek a jogi alapját megismerni. és mivel magam is ezeknek a tömeges és durva emberi jogi jogsértéseknek eh, közvetlen tanúja voltam és emberi jogokkal foglalkozó jogászként eh, elég sokat foglalkoztam az áldozatok ügyeivel nehéz indulatok és eh, szenvedély nélkül részt vennem egy ilyen eh, vitában mint a mai tehát szokásomtól eltérően a felszólalásom további részét engedelmükkel olvasni szeretném hogy az indulatok ne ragadjanak el nagyon az ensz eh, polgári és politikai jogok egyezség okmánya az emberi jogoknak ha úgy tetszik az anyajogszabálya mindjárt az első cikkében kimondja a következőt minden népnek joga van az önrendelkezésre. e jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztostják gazdasági társadalmi és kulturális fejlődésüket. a népek önrendelkezési joga a legerősebb kollektv emberi jog nemzetközi jogi alapelv egyben normatv szabály jogszabály amely minden részes államra nézve kötelező sőt minden államra nézve kötelező helyes jogértelmezés szerint. mind az adott nép saját állama mind külső államok és szervezetek kötelesek betartani ezt a jogszabályt és biztostani egy adott nép esetünkben a magyar nép önrendelkezési jogát. ez a jog joga nem szűnt meg magyarországnak az európai unióba történő belépésével és a magyar állam sem adhatja el a magyar népnek ezt a jogát sem az eu nak sem a nemzetközi valutaalapnak sem a bankoknak vagy a nemzetközi nagytőkének. nem rendelkezhet szabadon vele gy nem cserélheti el az önrendelkezési jogot jobb árfolyamért kedvező kölcsönökért és nem engedheti át a magyar nép a magyar nemzet önrendelkezési jogát zsarolóknak a magyar állam a magyar nép nevében érvényesen nem mondhat le az önrendelkezési jogról mert az nem az államot hanem a népet illeti. minden ami az úgynevezett magyar helyzettel kapcsolatos vitában történik csak ezen alapelvnek az önrendelkezési jognak alapelvnek és jogszabálynak alárendelten értelmezhető. tehát azt kérem hogy a továbbiakban ez legyen a kerete ennek az egész eh, vitának és ami még a jövőben következik van e ma emberi jogi válsághelyzet magyarországon? van kedves kollégák csak nem azokon a területeken amelyekről önök továbbá az amerikai kormány illetve a nemzetközi nagytőke képviselői álltják. emberi jogi válsághelyzet van mert a magyar emberek többsége szegénységben és teljes jogfosztottságban él a vidéki emberek sokszor munkanélkülivé vált diplomások is egy két eurós órabérben dolgoznak a többnyire külföldi kézben lévő fillérekért elprivatizált gyárakban összeszerelő üzemekben ahol az emberi jogokkal és emberi méltósággal össze nem egyeztethető körülmények között dolgoznak fűtetlen és egyébként is az egészségre veszélyes munkakörülmények között a munkajogi védelem szinte teljes hiánya mellett és a szervezett munkásokért aggódó gue és kollégának mondom hogy szakszervezeti védelemről szó sincs ezeken a helyeken hiszen a multicégek és a külföldi tulajdonosok nem engednek szakszervezeti szervezkedést. a mezőgazdaságban dolgozó gazdák a terményeiket nem tudják értékesteni a felvásárlók visszaélései és a tömeges bűnözés miatt amelyet az állam abszolút nem kezel orvosok tanárok más állami alkalmazottak hundred eurós havi bérért dolgoznak igen jól hallották hát itt az európai unióban remélem hogy nem fognak cenzúrázni kedves kollégáim akik olyan nagyon aggódnak a szólásszabadságért. tehát az imf és mások állandó strukturális átalaktási követelményeinek és megszortásainak. elnök asszony hogyha megszakt akkor kénytelen vagyok abbahagyni és akkor más módját fogom találni annak hogy közzéadjam ezt a felszólalást. mindenesetre a válaszát várom a bizottság képviselőjének és szeretettel hvom és várom a libe bizottságnak a tagjait magyarországra hogy ne csak a nagy tőke képviselőit hanem a magyar dolgozó embereket és munkanélküli embereket is meghallgassák. köszönöm szépen! You, the Libe committee was very generous in... Nagyon nagyvonalú volt önnel szemben a Libe szakbizottság, mert 5 percet kapott. Nyilván ez azért történt, mert eh, Clay úr felhívta erre a figyelmünket. Tovább lépünk, Foszbor. Köszönöm szépen. Amit itt hallok, az az, hogy politikai kívánságok hangoznak el amelyek az, e, az együttélés erkölcsi szabályai hivatottak lenni. Szerintem ez jó is így, máskülönben ki vagyunk téve az önkényességnek, és ki vagyunk ennek szolgáltatva. Elképzelhető, hogy bizonyos módosítások, változtatások nem elfogadhatóak egyesek számára a médiatörvény során, de amennyiben jogilag ezek helytállóak, akkor ezeket el kell fogadni. És az európai jog alapján ez kell, hogy legyen a mérce és ha jól értettem Lebail asszonyt, a, ö, ö, igazából az alapjogi kartára támaszkodnak ö, a ö, felvetések. Amennyi jól, amennyiben jól tudom, az alapjogi karta alkalmazása, ezt ugye gyakran ö, mérceként ö, használjuk fel, ez mindenek előtt az Európai Unióra vonatkozik, ennek címzetje az Európai Unió, és nem a tagállamok, amelyek ugyan politikai és erkölcsi kitételeket találhatnak ebben, de jogi szempontból ez bonyolult, mert máskülönben elvárhatnám azt is, hogy Spanyolország esetében száz több mint százezer embert, akit kisajátítottak, az alapjogi kartát alkalmazzuk. Ezt azonban mindig is megtagadták. Úgy gondolom, hogy ez az egész vita, amelyet itt Magyarországgal kapcsán folytatunk egy jogsértési eljárásról, amennyiben ugye az ország a jogot sérti, ezt egy szokványos, normális jogsértési eljárásnak nevezném. A helyzet, ha megnézzük az adatvédelmi biztos függetlenségét, más országokban is felmerül. Ott is a jog szabályozza ezt a kérdést, és ott nem csinálnak ekkora felhajtást, amikor ezt a kérdést vitatják. Tehát én ezt egy normális kötelezettségszegési eljárásként kezelném. Minden esetre meg kell állapítanunk azt is, hogy a jog kell, hogy legyen a mérce, amely alapján eljárunk, és a bizottság meg kell, hogy állapítsa, hogy jogsértésre került-e sor, vagy sem, az, hogy politikailag eltérő módon ítéljük meg a kérdéseket, ez egyértelmű, de a jog kell, hogy legyen az, ami az együttélésünket szabályozza. Az európai jog és az alapjogi kartára való hivatkozás amennyire egyáltalán alkalmazható, ezt szeretném tudni. Ez is egy megválaszolandó kérdés. Köszönöm, Foszur Gomes asszony. Köszönöm, amikor utoljára jártam eh, Magyarországon, akkor eh, a néhai tomlantosra emlékeztek meg, és eh, aztán egy amerikai kongresszusi képviselővel és fiatal diplomatákkal mentem vacsorázni európai és amerikai diplomatákkal, akik Budapesten állomásoztak, és eh, éppen akkor zajlott a médiavita, és megkérdeztem, hogy mi történik Magyarországon, és eh, nagy sajnálatomra mindannyian ezek az emberek eh, egyébként Budapesten élnek, azt az üzenetet adták át nekem, hogy egy autoriter Eh, és fasiszta. Igen, használták ezt a szót, eh, fasiszta eh, folyamat zajlik Magyarországon, és én ezen teljesen ledöbbentem. És aztán megnéztem, hogy mi történt azóta. A média törvény nem változott, bezártak rádióadót, több száz újságírót kirúgtak, az öncenzúra újra divatossá vált, és aztán megnéztük a Velencei Bizottság véleményét a sarkalatos törvényekről, illetve az alkotmányról, megnéztük a választási törvényt, és azt láttuk, hogy azóta előfordulhat az is, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot majd betiltják. Említette Lőbály asszony az igazságszolgáltatás függetlenségét, említette a Nemzeti Bank függetlenségét. Ez egy nagy összkép, és nem csak Magyarországról szól, ez rólunk is szól, az EU-ról, akár rólam is, Portugáliáról, és arról, hogy milyen EU-nak vagyunk mi a részesei. Azok, akik eh, a szerződés őreiként kell, hogy eljárjanak, nem végzik el tisztességesen a feladataikat. Az Európai Bizottság nem csinálta meg a házi feladatát, a tanács sem, Eh, és éppen ezért nagyon helyesen jár el az Európai Parlament, amikor ráveszi őket arra, hogy lépjenek fel. És itt nem a magyar nép ellen vagyunk, a magyar népért lépünk fel, a magyar nép érdekében, és a többi európai nép érdekében, mert ebben a közös európai otthonban élünk, és demokratikus, eh, törvénytisztelő társadalomban akarunk élni. Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm, Gomes asszony. Nem tette könnyűvé elnöki teendői mellátását. Mitchell úr szó. Köszönöm, elnök asszony, főigazgató asszony. Azt kell mondjam, hogy kicsit zavar engem, ahogy ez a vita zajlik. Látom, hogy vannak olyanok, akik lehetetlen küldetést teljesítenek, megértem Gálasszonyt is, neki se könnyű, meg Engel úrnak sem könnyű, és azt is értem, hogy itt most nem szabad hisztérikusnak lennünk, de nem is hisztérikusak vagyunk, hanem a parlament előjogaival élünk és eh, én magam is feltennék néhány kérdést, felvetnék néhány meglátást, eh, mégpedig nem nép tribunusként. Eh, elég vulgáris azt mondani, hogy a parlament nem tudja okosan gyakorolni a saját jogait, hanem egyfajta felleviteli bíróságként jár el. Itt az alapvető jogokról van szó, azokról az értékekről, amelyek az Európai Unió szempontjából rendkívül fontosak. És egy borzalmat látok tényleg, az alapvető jogok kartáját alkalmazni kell, úgymond az európai jogszabályokban, de nem a, a, nem a, a saját tagállamainkban, mert rájuk nézve ez nem kötelező, ez borzalmas. Vannak, akik kicsit leegyszerűsítik azt, amit, és banalizálják azt, ami Magyarországon történik, nevezetesen azt, hogy támadás éri az alapvető értékeinket. Én azt gondolom, hogy etikai kötelezettségünk az, hogy egy ilyen dologra reagáljunk. A várakozás, az önelégültség katasztrofális képet fest az Európai Unióról, és ez egy hitelességi válsághoz vezet, megrendíti a hitet az európai projektben. Az, ami Magyarországon történik, és ezt erőteljesen ki kell mondani, nem banális, és nem jelentéktelen, persze felháborító, elképesztő. Az európai projekt a nyitottságról, a szolidaritásról, a humanizmusról, az igazságról, a jogszerűségről szól, vagyis az egyetemes érmények, értékekről, a toleranciáról szól, és a nacionalizmus ellen van. És itt én nem annyira a kormányzati törvénynek a szándékai ellen vagyok, hanem a cselekedetei ellen mert nem szabad elfogadni azt, amit tesznek. Itt az államot egy politikai, politikai eszme szolgálatába állították. Mi a problémája, elnök asszony? Mi a problémája, elnök asszony? Nem érzi jól magát, hogy ilyet mondok. Én ezt megértem. Teljesen megértem ezek az intézkedések ezek olyan cselekmények, ezek cselekmények, ezek cselekedetek, ezek nem csak szándékok. El fogom venni öntől a szót, uram, mert eh, többet beszélt, mint eh, amennyi időt akartunk adni önnek. Ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani. Akkor kiabálni fogok akkor kiabálni fogok. Nem tudok magyarul beszélni, mint Morvai asszony, de nagyon gyorsan be tudom fejezni. Csak néhány dolgot szeretnék még elmondani. Az, ami most Magyarországon történik, egy európai országban, ez egy mutáns, és sajnos nem hallatszik, mert az elnök asszony is egyszerre beszél. A Libe szakbizottság nevében az ön, az ön frakció nevében 5 percben Weber asszony beszélt. E, most ennél kevesebb idő jár, két-három perc a hozzászólóknak. Önnel nagy vonalú voltam, ám most már tényleg lejárt az ideje, elveszem a szót. Köszönöm, Michel úr. Most pedig Álvaro úr következik. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony minden bizonyal ott folytathatom, ahogyan azt Louis Michel tette. Nem tudom, hogy tudom-e olyan lendülettel tenni, de mindenképpen ugyanolyan aggodalmakkal. Nem Magyarországról van szó, ez nem Magyarországról szól, ez elég gyakran elhangzott, hanem arról, hogy az Európai Unió egy tagállama hogyan jár el. Teljesen mindegy, hogy Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Magyarország vagy más ország lenne ez, csak hogy néhányat említsek. Sajnálatos módon időközben már alig van néhány tagállam, vagy úgy is mondhatnám, hogy a tagállamok többsége problematikusnak tűnt fel, problematikusnak bizonyult alapjogi kérdésekben, tehát már arra sem vagyunk képesek, hogy a saját mércénk alapján járjunk el, és hogyha Magyarország nem lenne EU tagállam, akkor biztos vagyok abban, hogy a tagállamaink, különböző tagállamaik már berendelték volna a nagyköveteket, vagy kereskedelmi szankciókat helyeztek volna kilátásba, hogy korrigálják a fejleményeket az említett tagállamban, az említett országban. A harmadik országokkal szemben nagyobb elvárásokat támasztunk, mint a saját tagállamainkkal szemben, tehát lehet, hogy itt jobban kellene a fegyelemre ügyelnünk, nem pedig kizárólag arra kellene ügyelnünk, hogy a szomszédaink mit tesznek. Ami a kopenhágai kritériumok teljesítését, betartását illeti, ez nem ér véget akkor, amikor tagállamá válik valaki. Téves lenne, és a parlament ezt már megtette, téves lenne, hogyha a tanács ezt tolerálná. A kopenhágai kritériumokat a tagállamoknak teljesíteniük kell, azt követően is, hogy tagállamá vált az említett ország. Nem csak Magyarország kapcsán merült fel ilyen probléma, hanem más tagállamoknál is, amelyek így vagy úgy jártak el. És a tanács azt hiszem, hogy nem jár el jól, hogyha kizárólag a bizottságot ruházza fel azzal a hatáskörrel, hogy őre a szerződéseknek, mert ez igaz, de a hetes cikk értelmében a tanácsnak is, a parlamenthez és a bizottsághoz hasonlóan van joga egy eljárás kezdeményezéséhez. Tehát nem szabad leegyszerűsíteni ezt. És ha megnézzük azt, hogy a hetes cikk esetében milyen követelmények kell, hogy érvényesüljenek, például a jogállamiság és eh, hogyha a jogállamisággal kapcsolatban kételyek merülnek fel, ugye hallhattuk, hogy a Bank függetlensége megkérdőjelezhető, az igazságügy eh, eh, függetlensége, vagy a vallásszabadság. Hát sajnos Fosz kollega nincs már itt, de emlékeztetnék mindenkit arra, aki esetleg ezt nem hallotta, hogy a Lisszaboni szerződés érvényesülésével hatályba lépésével az alapjogi karta is automatikusan érvényesül. Tehát eh, igazából nem eh, kérdőjelezhetjük meg azt, hogy ez egyéni szinten kötelező a tagállamokra nézve is. És eh, szeretnék még valamit elmondani, hogy kedves Kinga, lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy hibák bekövetkeznek, de a hibák azért vannak, hogy korrigáljuk ezeket, és amilyenek ezek a hibák, amilyen gyakran előfordulnak, azt kell mondjuk, hogy ezek szinte tervszerűen merültek fel. Vannak tagállamok, amelyek rosszabbul járnak el, és hogyha ezt hozzuk fel példaként és ürügyként, hogy mi miért járunk el rosszul, akkor az sem helytálló. És végezetül azt mondanám, a parlamentre, a tanácsra és a bizottságra egyaránt igaz az, az, hogy bűnösé válunk akkor is, hogyha nem lépünk fel, hogyha mulasztást követünk el. Köszönöm. A következő szóló Sógor úr. Thank you very much. Uh, I'm speaking also as a simple member. Not... Én is csak egyszerű képviselőként fogok beszélni, nem pedig az EPP vagy a néppárt koordinátoró helyetteseként. Kinga említetted már, éppen ezért én nem fogom nem fogok kitérni a bírósági igazgatás függetlenségére. Ketten azonban megemlítették a rádióadó ügyét is, illetve az egyház ügyi törvényt is. A média tanács nem visszavonta a klubrádió frekvenciáját, és nem elnémította, nem betiltotta a klubrádiót. Ezzel kapcsolatban tudok részleteket átnyújtani önöknek, ha kérik egy eh, rádiót némítottak el, eh, a Európában a Szlovákiában történt, eh, mert a szlovák államnyelv törvény alapján nem működhetett tovább. Visszatérve az egyházi törvényre, a 27 európai tagállam közül kilenc olyan tagállam van, ha jól tudom, ahol kevesebb, mint 14 elismert egyház van. Belgiumban csak 7 elismert egyház van és ezek, ez a 14 elismert egyház valójában lefedi a magyar népesség 99%-át. És ha már az egyházügyi törvénynél tartunk, más egyházak is regisztráltathatják magukat. 83 már be is nyújtotta az ilyen irányú kérelmét. Összehasonlítva egy sor másik tagállammal, Magyarországon nincs államvallás. Nem úgy, mint egy sor más tagállamban. Ugyanis eh, vannak olyan tagállamok, ahol van államvallás. Magyarországon nincs államvallás. Ennyit talán a vallásszabadságról, vagy az egyházügyi törvényről. Európai parlamenti eh, képviselőként el kell, hogy utasítsam eh, azokat a vádakat, miszerint Magyarországon olyan légkör uralkodik, hogy fasizmus alakul ki, vagy fasiszta irányba tolódik el az ország. Én egy volt kommunista országból származom, és e, e, ilyen alapon én is mondhatnám, hogy az összes szocialista kollega a sztálinista. El kell, hogy utasítsam ezt, és e, önnek is elnök asszony rendre kellett volna utasítania azt a képviselőt, aki ilyet mondott. Nem akarok többet beszélni, de annyit azért megismételnék, a rádiót nem betiltották. Nézzék meg ennek a klubrádiónak az ügyét, és akkor majd megértik, hogy mi történik. Ne olvassanak el, ne higgyenek el mindent, amit, amit a sajtó ír. Köszönöm, Sogor úr. Következő. Mulder úr. This is not... Nem az első alkalom ez, hogy megvitatjuk Magyarország ügyét. Az elnök, magyar elnökség során is napirendre került a téma. Nem tudom, mi kell ahhoz, hogy az Európai Bizottság végre lépjen, ahelyett, hogy tanulmányozza a lépés lehetőségét. Az Európai Alapjogok Kartája tízes pontját olvasnám fel, a gondolkodás, vallás és lelkiismeret szabadsága. Mindenkinek joga van ehhez szabadságokhoz. Ezekben belefoglalózik a vallás megváltoztatása más közösség egyetemben. Nem mondja azt ki ez a törvény, hogy bizonyos számú egyháznak kéne fennállnia, mint Magyarországon ez a szabály nyilvánvalóan megsérti az Európai Uniós jogot. A bizottságot kérdem, vajon igaz-e, hogy január 17-én az Európai Bíróság elé terjeszti a döntést? Igen vagy nem? Eljött az ideje, hogy egy független intézmény, független intézmény hozzon döntést, mert az Európai Bizottságnak úgy tűnik nincs meg az akarata ahhoz, hogy ezt megtegye. Köszönöm, Mulder úr, Boszkurt asszonyi a szó. Köszönöm. Um, Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem volna a bizottsághoz. Nem ez az első alkalom, hogy megvitatjuk a magyarországi helyzetet. Ma az um, alkotmányról van szó, ugye természetesen a bizottság a szerződések uh, őre az alapjogok, illetve a polgári jogok érvényesülését ellenőrzi. Vannak dolgok, amelyek nem megfelelőek, hiszen az Európai Unió tagállama Magyarország, de ugye a médiatörvényről is beszéltünk, az is az alapvető jogokról szólt az a vita. Akkoriban azt gondoltam, hogy nem szenteltünk kellő figyelmet ennek. Reding biztos asszony úgy éreztem, hogy nem igazán értette meg a helyzetet, és nem kezelte megfelelő módon. A technikai szinten ugye bizonyos technikai módosításokra sor került az én kérdésem a bizottsághoz az lenne, hogy mekkora az esély annak, hogy ismételten erre kerül sor, mert hogyha nem hozzuk meg a megfelelő döntést, ha nem lépünk megfelelő módon, akkor egy sor másik országra nézve ez rossz példa lehet. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy eljárást indítsunk Magyarország ellen a jogszabályok megsértése miatt. Köszönöm, Baszkürt. Asszony Szájer úr a szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Elnök asszony. Kedves képviselőtársak, a fasiszta vagy kommunista módszer meghatározása számámra nem más, mint az, amikor amikor uh, folyosói plegykák alapján döntéseket hoz valaki, anélkül, hogy megvizsgálná a tényeket. Örömmel hallottam az Európai Bizottság nyilatkozatát, és szeretném visszautasítani azt, hogy Magyarországot, vagy a magyarországi folyamatokat fasisztáknak bélyegezzék meg, ahogy Gomes asszony teszte. Ez elfogadhatatlan. Sosem hozzanak ítéletet, anélkül, hogy megvizsgálnák a tényeket. A kommunista rezsimben nagyon gyakran voltunk áldozatai ennek. Azt kérem a parlamenttől és a szakbizottságtól, hogy mielőtt ítéletet hoznak, vizsgálják meg a tényeket. Az Európai Bizottság képviseletében elhangzottak számomra világosá tették, a helyzetet, és korrekt becslését, fel, felmérést adtak. Magyarországon, nem tudom, tudják-e, az elmúlt évben egy új alkotmányt fogadtak el. Sokan bírálták ezt azzal, hogy 9 hónap, pusztán 9 hónap alatt hozták létre. Az európai szerződések 4, 5 vagy 6 hét alatt kerültek majd elfogadásra. Ez is nagyon fontos alapokmány. A magyar alkotmányt 200, 230 jogszabályt fogadtak el, ezek között 30 sarkolatos törvényt. Az ország a szocialista párt kormányzása után ö, romokban hever. Nem volt közbiztonság, ö, az államadóság 80%-kal nőtt az, Orbán, az első Orbán kormány ö, óta. Ö, az, az utcákon félkatonai szervezetek masíroztak, mert a rendőrség, a kormány nem, tudott, nem tudta biztosítani a közbiztonságot az állampolgárok számára. Amit a Fidesz tehát örökölt, én Fidesz politikus vagyok egyébként, azoknak mondom, akik nem ismernek, tehát amit megörököltünk, egy olyan helyzet volt, amit, ami szerkezetváltásért kiáltott. A kétharmados többséget nem a lottó nyertük, hanem az emberek akaratából, akik nagy változást akartak. Ezt 30 kardinális sarkalatos törvényel és 230 törvényel értük el, amely egy új állami egy új működő állam felállítását jelentette. Ez tehát a dolog mögött álló motiváció. Ha csak pusztán ez a négy vagy öt hiba adódott volna, vagy adódna, amet, amiről beszélnek, akkor nagyon örülnék neki, mert ekkora munkát ennyi idő alatt nem lehet hiba nélkül elvégezni. Ha csak négy, öt pontban ütközünk az Európai Unió sokszabályokkal, akkor a magyar parlament kiváló munkát végzett. Ebben a tekintetben, ezzel kapcsolatban szeretném azt kérni önöktől, hogy vizsgálják meg, így vizsgálják meg ennek fényében ezeket a helyzeteket. És egyetértek azzal, az Európai Parlamentnek megvan a saját joga, hogy eljárást kezdeményezzen, vagy ellássa feladatait. De vegyék figyelembe, hogy ezen hatalmas jogszabály tömeg alapján, amelynek 90%-át még le se fordították angolra, de még ha le is fordítják, akkor sem biztos, hogy mögé látnak az összefüggéseknek és a mögött álló valóságnak. Meg kell lássuk, hogy hatalmas felelősség ez a, a, a magyar parlament vállán, és az Európai Parlament, ha miatt ítéletet hoz, meg kell vizsgálja tényeket, és a bizottság segítséget kell kérje ehhez. Köszönöm a megértésüket. Ö, egyesek bírálták Magyarországot, hogy nem tartja be az Európai Uniós szabályokat. Michel úr, ha még ennek a a megbeszélésnek a szabálya is tudja betartani a, a, a, a hozzászólási időszabályát, akkor milyen morális joga van ahhoz, hogy bennünket bíráljon? Ah gyorsan reagálok csak, mert hát megszólítottak mégis. Egész egyszerűen csak, kedves kollega, emlékeztetnék arra, hogy nekem jogomban áll fellépni, nem, egy, nem a szándékok ellen, nem egy program ellen, hanem cselekvés ellen, tettek ellen. Nyilvánvaló, hogy ez ön, ön nagyon udvarias volt, persze, persze, nagyon udvarias volt ön. I will get back the floor. I will be get... I give back the... Megadom a szót ismételten Lebail asszonynak, és hallgassuk meg a válaszokat az elhangzott kérdésekre. Lebájlasz, hogy öné a szó parancsoljon. Well, thank you very much, and, uh... Köszönöm szépen. Hát láthatják, hogy nagyon nehéz részletes választ adni azon kérdésekre, amelyek ma elhangzottak. Amire kísérletet teszek, az az, hogy összecsoportosítom a különböző kérdéseket, amelyeket a bizottságban hallhattunk ma. Azt hiszem, hogy az első kérdés, amelyet amit jó néhány parlamenti képviselő említett, az az, hogy mi történik, ez egy tagjelölt ország számára elfogadható lett volna-e, illetve másképpen kezelünk-e olyan országokat, amelyek az unió tagállamai, vagy azokat, amelyek tagjelölt országok. Úgy gondolom, hogy ez a mai vita jelzi, és a jövő héten a plenáris ülésen ismételten vita tárgya lesz ez. Az a tény, hogy a bizottság tavaly év közepe óta és decemberben is megismételte, már amikor egyértelművé váltak, hogy jobban kidolgozottak lesznek a szabályok. A bizottság fellépett, a parlament is megválaszolta, a parlament is fellépett, és a bizottság azt nyilatkozta, hogy az új tagállamok esetében az alapjogi karta tiszteletben tartása. A bizottság ügyel a helyzetre, ez egy olyan jogszabály, amely a tagállamokra vonatkozik, és egyidejűleg a tagjelölt országokra is. Ezt megtalálhatjuk abban a nyilatkozatban is, amelyet Reding asszony tett tavaly a plenáris előtt júniusban, amikor azt nyilatkozta, hogy természetesen a tagállamok jogában áll az alkotmány módosítása, illetve egy új alkotmány elfogadása, de azt is leszögezte, hogy ez az alkotmány összhangban kell, hogy legyen az Európai Uniós szerződésekkel, jogszabályokkal, alapelvekkel, illetve az Európai Alapjogi Kartával. Tehát ennek szellemében dolgozunk, és nem látok különbséget a között, amire a bizottság törekszik, illetve ami, amire a parlament törekszik. De természetesen minden egyezmény a saját szerepkörében, a bizottság, mint a szerződések őre, egy különös, külön feladattal bír, és a bizottság csak egy nagyon megalapozott jogi elemzés alapján járhat el. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezen törvények január 1 -e óta hatályba léptek, és ha nem tévedek, ma van 12-e, január 12-e, és a bizottság ez idő alatt már decemberben elkezdte a munkát, és foglalkozik ezen rendkívül összetett kérdésekkel nem dolgozhatunk olyan koncepciók alapján, mint egy komoly, mint egy szoros családi azonosság. Döntéseket kell hoznunk még hozzá olyan kérdésekben, amelyek jogi szempontból nem megkérdőjelezhetőek. Elfogadjuk azt is, hogy itt nem pusztán jogi kérdésről van szó. Egy, egyetérthetünk azzal, hogy jogi és politikai kérdés egyaránt. Egy másik kérdés is több alkalommal felmerült, az, hogy milyen jogalapra helyezkedünk, amikor is ellenőrizzük azt, hogy a magyar törvények összhangban vannak-e az Európai Uniós jogszabályokkal. A válasz nagyon egyszerű. Ami a bírák nyugdíjazását illeti, azt ellenőrizzük, hogy a 2000 2000 per 78-as irányelvvel ez összhangban van-e, ami pedig az igazságügy függetlenségét illeti ellenőrizzük, hogy ez a Karta 47-es cikkével összhangban van-e. Természetesen ez szorosan kapcsolódik a szerződés második cikkéhez, ami pedig az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozik. Azt ellenőrizzük, hogy ez összhangban van-e az adatvédelmi irányelvvel, amely 1995-ös keltezésű. Ez volna tehát a második kérdéscsoport, amely elhangzott. Volt egy harmadik kérdéscsoport is, amely arra vonatkozott, hogy mit várunk el Magyarországtól. A bizottság azt várja Magyarországtól és egyéb tagállamoktól is, hogy teljes mértékben tegyenek eleget az európai jogszabályoknak. A szerződés betűjének és szellemének feleljenek meg, és az alapjogi kartának is. Elhangzott egy további kérdés, amely arra vonatkozott, hogy mit tesz a bizottság a jövő héten, hogy tudnám ismertetni azt, hogy mit tesz a bizottság a jövő héten. Nos, ezt nem tudom megmondani, hiszen a bizottság döntést hoz a különböző elemzések alapján, az elemzésünk alapján, és a bizottság jogában áll meghozni azt a döntést, amelyet az adott pillanatban szükségesnek tart. Hogy a bizottság mit tett egészen idáig. Kívántuk jelezni a komoly aggályunkat. Barroso úr és a Reding biztos asszony is írta magyar hatóságoknak, és a jogi elemzésünk alapján gyakorlatilag rekord idő alatt, hiszen jövő héten január 17-én kerül sor erre, és eh, a hatályba lépés eh, időpontja január 1 volt. Tehát meghozzuk a döntést, és eh, teljes mértékben élni kíván a bizottság hatáskörével a szerződések őreként. Tudják, hogy ha szükséges, akkor jogsértési eljárást kezdeményezhet a bizottság a tagállam ellen, de erről a bizottság a jövő héten hozza meg a döntését. Köszönöm. Köszönöm. báj, asszony a válaszokat. És azt is, hogy tartotta az időt. Eleve 30 perces csúszásban vagyunk, így aztán le is zárom a, ezt a napirendi ülést, és Lépjünk tovább utolsó napirendi pontunkra, mely nem más, az Európai Alapjogi Ügynökség több éves pénzügyi kerete, költségvetése 2013-tól 17-ig terjedő időszakban. Néhány perc is szünetet tartok, amíg vendégeink kivonulnak. Ask, uh, Szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet. I ask, I ask all the colleagues, everybody who's in the room. Mindenkit arra kérek, hogy ha beszélgetni akar, kint tegye. Tudnék folytatnunk kell a szakbizottság ülését. Please. Kérem. take your seat. Vagy üljenek le, vagy menjenek ki, legyenek szívesek. So, uh, the last point on our agenda is the... Utolsó napi rendi pontunk. A bizottsági javaslat bemutatása egy olyan költségvetési rendelt tárgyában, amely az Európai Alapjogi Ügynökség 2013-17-ig terjedő pénzügyi keretét határozza majd meg. Az ötös cikk alapján a 168 összebunt szabályozás alapján, amely létrehozta ezt az ügynökséget, az ügynökség tematikus tevékenységi területét 5 éves, pénz, 5 éves keret határozza meg. A jelenlegi keret lejár 2012 végén. És a mostani javaslat célja nem más, mint hogy a, az ügynökség 2013 és 2017 között időszakára vonatkozó kereteket megállapítsa, ahogy ezt a szabályozás ötös cikke megkívánja. Mivel voltak éppen jelentéstevő nem került kijelölésre ebben a témában, ezért először a bizottságnak adom meg a szót, hogy mutassa be részletes javaslatát, és ha képviselőtársaim hozzá akarnak szólni, erre lesz lehetőségük utána. Majd ezt követően visszatérünk majd a e témához, amikor a jelentéstevő kijelölésre kerül. Most tehát megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, hogy részletében mutassa be a javaslatot. Köszönöm, elnök asszony. A kérdés összefüggését röviden ismertette. Tehát egy tanácsi rendelet tervezetről van szó, amely a 2013-tól 17-ig terjedő keretet állapítja majd meg az ügynökség számára. Ahogyan is kifejtette, az ügynökség számára különféle témákat határoz meg ez a rendelet. Fontos, hogy belássuk, nem egy több éves program meghatározásról van szó. Tudnék, ez egy független ügynökség, mely minden évben maga alapítja meg munkaprogramját. Ám ezt a munkaprogramot úgy kell meghatározni, hogy lefedjen bizonyos témákat és szakpolitikákat. Ez az irányító elve ennek a rendeletnek, illetve annak a keretnek, amely 2013 és 2017 között határozza meg a tevékenységet. Azt hogy mely szakpolitikai területeken fejtik ki munkáját majd az ügynökség. Az a több éves keret, amely jelenleg érvényben van, ez év december 31-én lejár. Ezért fontos, hogy 13. január 1-től az ügynökség bírjon új több éves kerettel, hogy biztosítassa annak működését illetve a működés folyamatosságát. Lássuk, mik azok a kulcsfontosságú aspektusok, amelyeket a szakpolitikai területek tekintetben meg kell határoznunk. Több tényezőt kell mérlegelnünk. Ezeket az ügynökséget létrehozó szabályozás is tartalmazza. Először is az ügynökség az Európai Unió hatáskörén belül kell kifejezni ezt a tevékenységet, azon szakpolitikai, politikák, szakpolitikákra és témákra koncentrálva, amelyek az Európai Unió hatáskörébe esnek. Ugyanakkor azon prioritásokat is követnie kell a tevékenységnek, melyeket az Európai Unió meghatározott, ezeket kell tehát leképezze az ügynökség tevékenysége. Nagyon fontos tényező még ezen túl, hogy ezek a szakpolitikai területek döntés tárgyai kell legyenek figyelembe véve a rendelkezésre a pénzügyi forrásokat. Fontos tényező ez, mert mint tudják, hát pénzügyi megszorítások idejét éljük. Ez azt is jelenti, hogy nagyon precízen és körültekintően meghatározni azokat a szakpolitikai területeket, amelyekre koncentráljuk a munkát. Nem tudták minden fronton harcolni az ügynökség, hanem egy rangsor alapján kell ö, adatgyűjtés példá, területén például és más területeken is úgymond kihegyezni a munkáját, a lényegi kérdésekre koncentrálva, az Európai Unió szakpolitikák végrehajtását a lehető leghatékonyabban segítve. Tehát a pénzügyi források szűkösségét figyelembe kell venni. Ez egy fontos tényező azon gazdasági megszorítások idején, amelyet mindannyian amely mindannyiunkra vonatkozik. Ezt is figyelembe kell vegye a bizottság. És egy utolsó elem, amely nagyon fontos, a, a, a párhuzamos munkák párhuzamos munka elvégzésének megelőzése. Tehát az a munka, amelyet más testületek, más intézmények elvégeztek, ezeket nem szabad megismételje az ügynökség, illetve az alapjogi ügynökség egyik alapcélja, mint tudják, megbízható összevethető adatok gyűjtése. Vannak más testületek és ügynökségek, amelyek szintén adatgyűjtéssel foglalkoznak más területeken. Az Európai Bizottság hivatott tehát biztosítani, hogy azok a szakpolitikai területek, amelyeken ez az ügynökség dolgozik, úgy kerülnek kiválasztásra, hogy semmiképpen se ismétlődjön meg olyan munka, amit már elvégeztek mások. Tehát a javaslat tartalmazza ezeket a szakpolitikai területeket, nem akarom felsorolni ezeket, csak az irányító elveket, a, a meghatározó elveket soroltam fel. De azért felsorolok néhány mégis. Igazságügy, a bűncselekmények áldozatainak helyzet, információs társadalom, a magánélet, magánszféra védelme, adatvédelem, aztán a roma kisebbség társadalmi integrációja, rendőrségi együttműködés, bíróság között együttműködés, gyermekjog, diszkrimináció elleni harc, bevándorlás, bevánd... társadalmi integrációja, az idegen gyűlölet, idegen ellenesség, fajgyűlölet elleni fellépés. Van még egy rendelkezés a szabályozásban, amely kimondja, hogy a több éves keret mindig kell, hogy tartalmazza a a faj és gyűlölet elleni fellépés, illetve az abban vonatkozó adatgyűjtést. Ezek a szakpolitikai területek tehát azok, amelyeket az érdekelt felekkel való konzultációkat követően meghatároztunk, beleértve ezen érintettek be a civil szervezeteket is, annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsünk egyrészt azon követelmény között, hogy a, a, szak, a, az ügynökség egy prioritás alapján konkrét tevékenységre kihegyezve tudja koncentrálni munkáját, másrészt figyelembe véve azt is, hogy, hogy különösen a megszorítás idején ne, túl, túl, ne aprózzuk szét az ügynökség munkáját, ne próbáljuk túl sok feladatot elláthatni vele. Ugyanakkor a folyamatosság biztosítása is egy fontos cél, hiszen egy olyan know-how, olyan szakértelem került a kialakításra, a különféle témákban való gyűjtés tekintetében az ügynökségnél, amely folyamatosságot biztosít a diszkrimináció a harc, az EU medi tanulmány sorolható fel, a homofóbia elleni harc. Tehát nagyon fontos ö, témákat vállalt fel az ügynökség munkájában, és fontos, hogy folyamatosságot biztosítsunk ezek kifejtésében. Ez az érv szólt amellett, hogy nagy számú szakpolitikai terület továbbra is benne maradjon az új keretben is, amelyek a régi, elem, a régi keret részét is alkották. Egy új elem még a Lisszaboni szerződés életbe lépése. Ezt tükröznie kell az új pénzügyi keret, az új többéves keretnek. A volt harmadik pilléres témákat is le kell fednünk, tehát a bíróság között együttműködést, a, bű, a bűnügy, bűnüldözési együttműködést, illetve a rendőri szervek, rendvédelmi szervek között együttműködést. Ezek tehát azok a területek, amelyeket korábban nem, tart, nem foglalt magába a több éves keret tematikus felsorolása, most viszont igen. Hiszen a, a, fontos, hogy az ügynökség csak az Európai Uniós jogszabályok adott hatáskörben fejtse ki tevékenységét, míg a Lisszaboni szerződés révén ezen témák köre kibővült. Ugye a pillérek rendszerét feloldottuk, a volt harmadik pilléres témákban is hatáskört kapott az ügynökség, ám erre külön utalni kell a több éves keretben is. Ez az oka annak, hogy az új több éves keretben egy új szakpolitikai terület került meghatározásra, ez pedig a bíróságok és a rendőrségek között együttműködés. Egy eh, utolsó dolog a jogalappal kapcsolatban. Eh, a 352-es cikk a szerződésben amely, amelyet az igazol, hogy eh, nem úgy, mint az első több éves keret során, eh, amit is eh, egy olyan jogalapra alapoztak, amely megalapította az ügynökséget. Ezt követően az Európai Bíróság azt mondta, hogy derivált jogalapot már nem lehet alkalmazni, hanem a 350 kettest eh, kell, ami most 352-es, tehát eh, itt ehhez eh, jóváhagyásra van szükség, ez nem volt így az első több éves keret során. A, az Európai Bizottság számára most először van lehetőség arra, hogy ezt a javaslatot ismertesse. Mint ahogy önök is tudják, az alapjogi ügynökség egy alapvető eszköze az Európai Uniónak, összehasonlítható adatokat tudunk képezni és elemezni alapvető jogok területén az egyes tagállamokból. Ez egy olyan eszköz, egy olyan ügynökség, amely arra használható, hogy az elkövetkezendő években meghatározzuk az alapjogi ügynökség feladatait, ez egy olyan eszköz, amelyel a következő évekre a feladatokat meghatározzuk, és nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő években is, és időszakban is együttműködünk Önökkel. Thank you. Uh... Köszönöm. Két hozzászóló jelezte szándékát. Először Michel úr kapja meg a szót. Lors de la proposition de Nos, eh, a programmódosítás 2017-es, eh, eh, 2007-es, 2012-es, 13-as programmódosítása során az Európai Parlament jogi szolgálata is kifejtette a véleményét. A rendőrségi és büntetőjogi együttműködés vonatkozásában azt mondták, hogy az ügynökséget alapító rendeletet meg kell változtatni, mert programokat, amikor meghatározzuk a többéves programokat, az időről időre újra és újra problémákat fog okozni. Itt befejeződött az a az álvita, ugye, amelyet ön elnökölt, asszony és ezzel kapcsolatban is mondom, hogy elképzel, elképesztő, hogy ezt az ügynökséget nem lehet felkérni arra, hogy végezzen vizsgálatokat Magyarországon, vagy valamilyen módon reagáljon az ottani eseményekre, olyan ügynökség legyen, amely önálló, amely önállóan járhat el, például akkor, hogyha a szerződés hetedik cikkét megsértik. Eh, nyilvánvalóan ez egy alapvető módosítás, amiről beszélünk, hogyha ez az ügynökség nem tud foglalkozni egy tagállammal, akkor az ügynökség maga haszontalan egy kicsit, nem? Eh, persze fontos, hogy legyenek statisztikáink, és legyenek transversális jövőképeink, de azért ennél még fontosabb az, hogy konkrétan egy ügynökség nyomozni, vizsgálni tudjon egy tagállamban is akár. Köszönöm. Thank you, Mr. Michel. Köszönöm, Michel úr. felt asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. E képesztő, hogy a, hogy a fele a jelenlő képviselőknek hozzászól a vitához. Ez két képviselő, mert négyen vannak jelen. El, sajnálatos, hogy ilyen kevesen vagyunk. Ez a ma délutáni vita, és ez a kapcsolatban még hozzátenném, hogy nagyra értékelem az ön elnöki munkáját. Nem értek teljesen egyet Michel kollégámmal az ön illető kritikában. De sajnálatos az, hogy oly sok vita folyt le, például a romák kitiltása ügyében, a, a melegek elleni diszkrimináció ügyében, és egy sor jog, jogsértésben a tagállamokban, mindezeknek, ezen vitáknak a középpontjában kellett volna álljon az alapjogi ügynökség. Úgyhogy ez sokkal szélesebb körű vitát igényelne, érdemelne meg, több képviselő jelenlétével a, a hivatal, az, az ügynökség felhatalmazását, keretét és működését illetően is. Mert azt meg kell mondjam, hogy az Európai Parlament, amikor hivatalosan felkérte múlt évben az alapjogi ügynökséget, hogy éves jelentés bocsásson ki a média szabadság tekintetében az összes tagállamot illetően, ezt egyben utasította az ügynökség. Először azt mondták, hogy nincs meg hozzá a hatáskerük, nincs benne a felhatalmazásunkban, és hozzá, és hozzá meg nincsenek meg a forrásaink sem. Hát a, a, ez irreveláns, hogyha nincsenek felhatalmazásuk, hogy van-e források, vagy sincs. Elutasították, ez a lényeg. Úgyhogy én azt szeretném, ahogy Michel úr is, hogy egy tényleges watchdog egy a jogok őrzőjeként működő szervezetként működjön, és ha kell, akkor ennek megfelelően kell meghatározzuk a feladatait. Elnök, köszönöm, Szofi. A bizottságot illeti a szó a végén. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Egész egyszerűen csak egy kiegészítést fűznék az itt elhangzottakhoz. Meg kell különböztetni ugyanis egyfelől e, azt a vitát, amely erről a e, javaslatról e, szól, amely a tematikus dolgokat dönti el, és a másik vita pedig az, hogy milyen hatásköre legyen. Az ügynökségnek több hatáskör kell, hogy több hatáskört kell hogy kapjon. Ez a vita, amit most folytatunk, az nem az ügynökség feladatairól, kompetenciáiról, hatásköreiről szól, az az alaprendeletre vonatkozik. Ehm, nyilván az ügynökség, ehm, az ügynökséget értékelni fogjuk, idén kezdődik ez az értékelési folyamat, és ehm, ennek az értékelési folyamatnak az első lépése az, hogy az egy független ügynökség egy jelentést készít az ügynökségről. E, ez a tanulmány, ez a jelentés e, e, beleszadva az alapvető jogi ügynökség management boardjának. Ezek az emberek szintén nem a tagállamokat képviselik, hanem független emberek, és ebben a tanulmányban, amelyet ők megrendelnek, nyilvánvalóan lesznek javaslatok, amelyeket megkap az Európai Bizottság és a Tanács is, hogy hogyan lehetne az ügynökséget, az ügynökség munkáját eh, javítani. És aztán ott jöhet el az a pillanat, amikor az ügynökségnek a kompetenciáiról, feladatairól, hatásköreiről is beszélhetünk, illetve arról, hogy hogy ezeket ki kell terjeszteni. Ma azonban nem erről szól a vita, ma arról szól, hogy a keretet meghatározzuk, Eh, hogy mi lesz a keret 2013. január 1-től a tematikus eh, eh, keret mi lesz az ügynökségben. Itt tehát csak a tematikus területeket határozzuk meg, nem pedig az ügynökség rendszerét vagy felállását. Az ügynökség jövőképéről szóló vita szintén fontos, bonyolult, és már elkezdődött bizonyos módon, eh, és tervbe is van véve az ügynökséget felállító eh, rendelet megváltoztatása, egy értékelési rendszer alapján 2013 eh, elején kerülhet arra sor, akkor fogunk majd mélységében vitatkozni arról, hogy hogyan működött eddig ez az ügynökség, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a működését javítsuk. De most, még egyszer mondom, itt most másról van szó. Köszönöm. Uh, and uh, I'm sure... Biztos vagyok abban, hogy uh, legközelebb az előadókkal, az árnyék előadókkal egy élénkebb vitát tudunk majd lefolytatni ebben a kérdésben. A napi rendünkön végeztünk a különböző pontokkal, úgyhogy a továbbiakban már csak azt kell bejelentsem, hogy mikor kerül a következő ülésünkre. Január 23-án tartjuk az alakuló ülésünket. 17 óra 15-től 17 óra 45-ig, és a következő normális libe ülésünkre január 25-én és 26-án kerül sor. Köszönöm, köszönöm az együttműködésüket, és, és viszontlátásra.